Colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök! A Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság ülését szeretném megnyitni. Kérem mindenki foglaljon helyet. Mindenki megkapta a napirend tervezetet. Is that any noise here, Jackie, no? valami zaj? Akkor elfogadhatjuk a napi rendtervezetet, ha mindenki számára elfogadható, akkor rendben. És akkor térjünk rá a február 28-i ülés jegyzőkönyvének elfogadására, valamint a március 11-16-i ülés jegyzőkönyvének elfogadására, ha mindenki számára elfogadható, akkor rendben. Köszönöm a tanács új állásfoglalásának beszámolása következik a 63-as szabály szerint. Március 24 plenárison a közúti biztonságra vonatkozó, illetve közúti szabály sértésekre vonatkozó információcsere. A tanács a szakbizottság ülésének első napi rendi pontjára tűzte ezt. Ayala Sander erre vonatkozó megjegyzései holnap délutánra kerülnek át, ezt szerettem volna bejelenteni. A következő napi rendi pontunk a nehéz gépjárművekre kivetett díjak témája, ez az úgynevezett Euromatrica. Alkadrai úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ik wil om te beginnen uh, iedereen bedanken die Tisztelt kollégáim, szeretném azzal kezdeni, hogy mindenkinek megköszönöm a munkáját, aki az elmúlt hetekben együttműködött velem, és megpróbált velem együtt egy bizottsági vonalat kialakítani a módosító indítványokat, illetően amelyeket parlamentként szeretnénk majd beterjeszteni. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját, hiszen ők valóban nagyon nagy munkát fektettek ebbe. Tudom, hogy senkinek nem szolgál teljes megelégedésére a szöveg, vannak, amik túlzásba esnek, vannak, amelyek nem eléggé nagyra törőek részek közül, de most kell megnéznünk, hogy mit tudunk elérni, és figyelembe kell vennünk a tanács álláspontját, valamint az, ez, a különböző nehézségeket. Tudjuk, hogy a tanács nagyon kis többséggel fogadta el az álláspontod. Szeretnék öt témakörre koncentrálni. Az egyik, az legelső a külső költségek kiválasztása. Elfogadjuk, hogy a forgalom torlódás nem fog ebbe beleszámolni, beleszámítani. De ez felveti azt a kérdést, hogy esetleg az infrastruktúra kiépítésével kapcsolatban nagyobb rugalmazás, rugalmasság szükséges, illetve annak a tisztázásában, hogy a rugalmasságnak költségvetés semlegesnek kell, hogy lennie az azonos útvonalra vonatkozólag, és azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyet is értünk frakciókon keresztül. Második téma a hatáskör. Mindig azt gondoltuk, hogy a súlyt illetően, a tömeget illetően, az, az irányelv majd a 3,5 tonnánál súlyosabb gépjárműkre vekre fog vonatkozni, de van olyan tagállam, amelyek amelynek ez nehézséget okozna, szeretné a jelenlegi helyzetet, vagy amint a tizen, vagyis a 12 tonnás határ értéket megtartani. Nem akarunk itt pragmatikusak lenni, de minden esetre szeretnénk megfelelőképpen megfogalmazni ezt a kérdést. Jelenleg kiinduló pontunk az, hogy szeretnénk hangsúlyozni a 3,5 tonnát, de tovább súlyozhatjuk, értékelhetjük a kérdést. A harmadik témakör a, az Euró 6 kategóriás járművekre vonatkozó bevezetés. Van, aki négy év után, van, aki két év után szeretné bevezetni azt, hogy ez ezekre is vonatkozzon, ezek a szabály, szabályok. Sikerült közös álláspontra jutnunk, és a felára kapcsolatban is együtt egyetértünk, például a hegyi területeket illetően, valamint a különböző olyan járművekkel kapcsolatban, amelyek különböző használatba kerülnek, tehát az a kérdés, hogy az euró 0, 1, 2, 3, valamint 4-es kategóriákra vonatkozzon-e ez az intézkedés. Azt hiszem, hogy nagyon jó ö, egyességre jutottunk, amikor az 1, 2 és 3-as kategóriát választottuk ki. Következő kérdés, következő lépések mik legyenek. Az első álláspont az első olvasatbeli álláspontunkat állítottam itt vissza. És nagyon fontos tudni, hogy a parlament álláspontja itt nagyon nagyban különbözött a tanácsétól. A tanács csak ö, ajánlatot akar arra nézve adni, hogy a közlekedési szektorba kell vissza fektetni a bevételeket, a parlament ezt szeretné kötelezővé tenni. Kollégáim azt ajánlották tehát, hogy az első olvasatbeli álláspontunkat nyújtsuk be ismét, és tegyük világossá, hogy szeretnénk célhoz kötni ezeket az összegeket. Tehát ez a tárgyaló kiinduló pontunk, és meg kell próbálni a tanács és a mi álláspontunkat valamilyen módon közelíteni egymáshoz. Voltak olyan tagok, amelyek, voltak olyan képviselők, amelyek eh, ezzel kapcsolatban kicsit nagyobb rugalmasságot biztosító módosítókat is benyújtottak. Az LTS e eh, nyelv használatával kapcsolatban és van egy nevesítés, erre is utalhatnánk, de azt hiszem, hogy a jelenlegi irány jó, de azt javaslom, hogy erről most ne beszéljünk ezekről a rugalmasságokról, hanem egyszerűen adjuk be az első olvasatbeli álláspontunkat. Ezek voltak a legfontosabb pontok, természetesen van egy sor más módosító is. Az árnyék jelentéstevőkkel ezeket végignéztük, némelyekkel egyet is értünk, például annak ötletében, hogy az Európai Bizottság egy vádemékumot készítsen el, hogy hogy kell az irányelvet alkalmazni. Ezzel egyetértünk, nagyon komplex az irányelv, és szeretnénk, hogyha mindenki számára világos lenne, hogy hogy kell alkalmazni. Vannak olyan módosítók, amelyek tisztázó jellegűek, ezeket el tudom fogadni. És vannak olyanok, amelyeket szóbeli módosítókon keresztül kiigazítottam. Egy sor kollégám az interoperabilitásról adott benn módosítókat, aztán vannak olyanok is, és ezeket, ezekkel kapcsolatban többet el, el is fogadtam, de van egy sor olyan módosítóindítvány, amely ellen foglalok állást, amelyeket nem tudom elfogadni, mivel ezek feleslegesek. vagy esetleg más bekezdésekhez tartoznának, illetve túl messze vannak a, attól a kompromisszumtól, amelyet sikerült elérnünk esetleg a nagyobb fokú internalizálás irányába mutatnak, vagy korlátozóbb jellegűek. Összlefoglalásképpen meg tudom ismételni, tehát, hogy nagyon bonyolult dossziéról van szó. Politikailag érzékeny kérdésről szól, nagyon nagyok a véleménykülönbségek, de most minden esetre van egy csomagunk, amely szerintem jó alapot szolgáltat a a tanácsi álláspont további javítására, és hát ez a szándékunk. Remélem, hogy még nyár előtt meg tudjuk ezt megtenni, hogy azok az országok, amelyek szeretnék alkalmazni az irányelvet, azok el, tudták, el tudják ezt kezdeni. Aztán majd megnézzük, hogy a jövőben szükség lesz egy felülvizsgálatra. De úgy érzem, hogy ami a szövegben van, az az abszolút minimum, E, hiszen el kell fogadnunk a külső költségek internalizálását. Most első alkalommal a közúti közlekedésen belül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Wortmann Kohl asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megnézik a módosítókat, akkor azt látják, hogy az EPP-n belül egy elég heves vitánk volt a e jelentéssel kapcsolatosan, de elsősorban azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba is induljunk el a tanácsal való tárgyalások során. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mivel figyelembe vett számos lényegbe vágó témát, aspektust, annak érdekében, hogy a tanácssal való tárgyalásaink során a valódi prioritásokra helyezhessük a hangsúlyt. Az Európai Néppárt tehát egyetért ezekkel a pontokkal. Hát mely pontokról is van szó? Ott van először is az interoperabilitás, egyre több országban vezetnek be útdíjat. Persze azt mondhatom, hogy ez jó dolog, és szerencsére létezik az úti, útdíj, azonban nagyon különbözik a helyzet, és az interoperabilitás nincs biztosítva, tehát a tárgyalások során erre is oda kell figyelni. A második aspektus az, hogy szeretnénk támogatni az önök ambícióit is, és mindenképpen azt szeretnénk az angol szövegben, hogy a shell szó helyett a should szót használják, mert fontos lenne, hogy az fizessen, aki szennyez a felhasználó. Van egy harmadik pont, amely a tanács javaslatával kapcsolatos az útdíjak különböző lehetőségeit illetően, tehát hogy ne adót vessenek ki a dugók, a torlódások terén, hanem az útdíjjal próbálják meg ezt a helyzetet orvosolni meg kell nézni azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogyan lehet javítani a tanács javaslatán is, ahogy elhangzott, nagyon csekély lehetőség van. Tehát az, ami a többi módosított illeti, nincs mondani valóm, holnap fogjuk megszavazni ezt a tervezetet a három és fél tonnával kapcsolatosan is. Ugye, a német uddi rendszer is figyelembe kell venni. Számunkra a három és fél tonna felelne meg, ami a jármű parkot illeti. Köszönetet mondok, hogy támogatták a 61-es módosítót, mert a különböző euró besorolások esetében, hogyha vannak is kivételek, akkor mindenképpen a bejövött pénzösszegeket fel kell használni, akár az infrastruktúra javítása terén, vagy más területeken. Tehát jelenleg megvannak az 1, 2 és 3-as euró kibocsátási osztályok, ezt támogatjuk. Elnök úr éppen ezért támogatja a frakcián, frakciónk is önt. Lesznek persze kollégák, akik tartózkodni fognak a szavazás során, de az ön állásfoglalása a legjobb, nevezetesen, hogy tárgyaljon a tanácsal, ami a ö, felülvizsgálati záradékot illeti ezzel kapcsolatosan azt szeretném közölni önökkel, hogy folytatni kell a vitát, azzal kapcsolatosan, hogy két, három, négy év múlva hogyan is lehet majd javítani a helyzetet, és újra kell vizsgálni majd ezt a rendszert, mert az irányelv lehetővé tesz bizonyos adókivet kivet, megszüntetésére, de ezt még nem tárgyaltuk, de mindenképpen többet kellene, hogy tegyen az Európai Unió annak érdekében, hogy megfelelő módon alkalmazza az irányelvet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a tevőknek a munkáját. Úgy gondolom, hogy sikerült összehangolni az álláspontjainkat. Reálisnak kell lenni azonban. Holnap azonban egy, ugyanis egy tárgyalási felhatalmazást adunk a jelentéstevőnek a tanácssal szemben. A tárgyalások legutóbbi szakaszából tovább kell lépnünk, hogy a plenárison szavazni tudjunk. Nagyon nehéz tárgyalás várható, és ha az egyeztetésre gondolunk, az talán még nehezebb lesz, éppen ezért egyértelművé kell tenni az állásfoglalásunkat. A jelentéstevő is erre utalt. Azzal is egyetértek, hogy lehetőleg hatékonyabbnak kell lennünk. A jelentéstevő azt mondta, hogy több módosítóval egyet tud érteni, de nagyon fontos, hogy ne terheljük túl magunkat, éppen ezért néhány módosítót nem támogat, ne terheljük túl magunkat a tanácssal folytatandó tárgyalásokban. Vannak egyéni módosítók, amelyekkel egyetértünk, de nem feltétlenül szavazzuk meg, mert ez már túl sok lenne. Inkább olyan álláspontot kell kialakítani, ami egy tárgyalási alap lehet a tanácssal folytatandó megbeszélésekben, elvi síkon, tehát az elvet kell tisztázni. Tehát én egyetértek a kompromisszumokkal, és remélem, hogy ez egy cikkben is meg fog jelenni. Az Eivár féle 94-es módosítót mi is támogatjuk, a jelentéstevő is támogatja, ami pedig a célzott felhasználás vagy a célhoz rendelést illeti. Szerintem a javaslat jó, kemény tárgyalások várhatók a tanácssal, ugyanis ők nem túlságosan lelkesednek ez ügyben. Minél egyértelműbben fogalmaz az irányelve tekintetben, annál kevésbé érülnek majd a tagállamok. Ami pedig a hatályt illeti, itt adódik egy probléma, a három és fél tonnáról beszéltünk. Én azt mondtam a jelentéstevőnek, hogy én ezt el tudom fogadni, de nem mindenki ért ezzel egyet a frakciómban. A 8 óra 200 százalékos torlódási díj is elfogadható, de Karinnal kell majd ezt egyeztetni. Meg kell azt is persze várni, hogy a tárgyalások hogyan alakulnak. A járműgéppark megújítása E tekintetben egyetértek a jelentéstevővel, de meg kell mondanom, hogy a mi frakciónk részéről mi úgy gondoljuk, hogy a prioritást élvező projekteket kell előtérbe állítani. Természetesen meglátjuk majd, hogy a szavazás hogy alakul, és hány módosítót sikerül elfogadni. Holnap azonban úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak arra kell törekednie, hogy minél egyértelműbb és világosabb álláspontot fogalmazzunk meg, amit le tudunk tenni a tanács asztalára, hogy ez a parlament álláspontja, mi ezeken nem vagyunk hajlandók engedni, és azt várjuk a tanástól, hogy e tekintetben a mi irányunkban mozduljon el. Ha nem sikerül világosan fogalmazunk, akkor nem leszünk eredményesek. A zöldek nevében Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. El tudják képzelni, hogy vérzik a szívem a tárgyalásokkal kapcsolatosan. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nem tudtunk előrelépni. Mint ahogy már elhangzott, majdnem minden módosítót, vagy kompromisszumos módosítót, amit a jelentéstevő előterjesztett egyet tudok értele, ezeket támogatni tudom, hiszen a külső költségek beszámítása is egyáltalán nem szerepelt az asztalon. Itt egyértelmű álláspontot kell megfogalmazni. Nem csak az Európai Parlamenten belüli lobbizásról kell beszélni, beszélni, hanem arról, hogy milyen lobbizás zajlik a tanácson belül. Tehát például az autópályák esetében gyakorlatilag nem, semmilyen nulla hatás nem nyilvánult meg, és ez nagyon sajnálatos. Sokkal nagyobb átláthatóságra, egyértelműségre van szükség, és lobby tárgyalásokra. Ami pedig magát a módosítókat illeti, Az egyik alapvető probléma az, hogy mindenki azt remélte, hogy a torlódási költségek beépítése sokkal elfogadhatóbbá teszi a jogszabályt. Azt mondjuk, hogy nagyobb legyen a díj, de ettől csökkenni fognak a torlódások. Ez egy jó piaci eszköznek tűnt, de sajnos ez nem igazolódott vissza a valóságban. Talán az éghajlat változással szembeni fellépés lehetne egy kulcsfontosságú pontként feltüntetni. Tehát sajnálatos, hogy ez kikerült. Ami pedig a rugalmasságot, vagy rugalmasabbá tételt illeti. Bizonyos útszakaszokon már, és ez látható volt, hogy nehezen megvalósítható ugyanis meglehetősen sok állandóan aktualizálandó adat van. A tagállamok rendelkeznek a megfelelő címekkel, nevekkel, ami pedig a 12 tonnát illeti. Ennek negatív hatása várható, ugyanis végül is adott esetben a kisebb teherautókat fogják nagyobb arányban igénybe venni. A markup bevezetése csak az euró egyes és a kettes esetében lehetne, ahogy a tanács ezt javasolta. Kérem, hogy a kollégák ezt még egyszer vizsgálják meg, hiszen ez azt jelenteni, hogy minden végrehajtás vagy hatályban lépett jogszabályban ez akkor lép érvénybe, hogyha ilyen járművek kerülnek az útra. Ha ehhez még hozzáveszünk az Euró 3-at is, akkor Közép-Európában az utakon gyakorlatilag 10 vagy 15 százalékát a tehergép járműveknek kitöröljük. Az Euro 01-es, 2-es gyakorlatilag már hosszú távú forgalomban nincsen, ez gyakorlatilag átterelődött a rövid szakaszú közlekedésre. Kérem, gondolják végig, hogy ehhez hozzátesszük-e még az Euró 4-est, de szerintem legalább az Euró 3-ast meg kéne tartani, mert nekünk, közlekedési szakbizottságnak nem szabad elkövetnünk ilyen szarvas hibát. Nagyon sajnálom, mert itt szerintem a vita során, a tárgyalások során ez komoly problémát fog okozni. Az interoperabilitást én nagyon fontosnak tartom, és itt azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem csak a leg régebbi vagy ó, idejét múlt technológiák, hanem új technológiák is léteznek. Én értem, hogy a jelentéstevő a kompromisszumos vonaltól mennyiben tér el, de ezt csak részben támogatom. Szerintem a nagyon nehéz tanácsi tárgyalásoknál sokkal nagyobb játéktérre lett volna szükségünk, és világos, hogy a tanács mit kíván hangsúlyozni. Itt eh, nincs egyetértés, és szerintem elemezni kéne nagy dolgokat könnyen kinyilatkozunk, amikor azt mondjuk, hogy a környezeti károkat x százalékkal csökkentjük, vagy a káros gáz kibocsátást. De amikor a tárgyalásokra kerül sor, akkor gyakorlatilag nem kerül sor semmire. És itt a hitelünkről van szó, ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Köszönöm. Széler úr, a konzervatívok nevében. Hadd kezdjem azzal először is, hogy kifejezem köszönetemet, hiszen nagyon elegánsan ö, írta meg jelentéstevő ezt a jelentést, és nagyon stratégiai módon viszonyult a tárgyalásokhoz, és jó kompromisszumokat talált az árnyék jelentés tevőkkel is. Az ECR csoport sem ért mindennel egyet, például az Euromatrica tekintetében. Ezek nem csak politikai különbségek, sok múlik az országok földrajzi helyzetén. Úgyhogy objektíve bonyolult ez a helyzet. Reméljük, hogy holnap jó álláspontot fogunk kapni, jó kiindulópontot fogunk kialakítani a tárgyalásokhoz. Az ECR e csoport nem adott be módosító indítványokat, és ahogy Éva Lichtenberger asszony az imént említette, a tanácsálláspontja nagyon erős, de ez egy kompromisszum, és támogatjuk. Meg kell értenünk, hogy mennyire nehéz lenne a tanácsnak ezt a kompromisszumot megszegni, és mi lennénk a vesztesek? A parlament, hogyha most a tárgyalásokat megint megnyitnánk a tanács felé. A 12 tonnás határértéket illetően, tehát hogy foglaljuk be a 12 tonnás járműveket. Szeretnénk, hogyha ez, ennek az eldöntését a tagállamokra bíznánk. Ez a tízes módosító tartalmazza. Aztán a jármű, járműpark megújulására vonatkozó javaslatot stabilnak tartjuk, de úgy gondoljuk, hogy mi is meg tudjuk védeni azt az álláspontot, hogy a hármas kategória tartozzon ide. A célhoz kötés. Itt is nagyon eltérnek egymástól a különböző országok véleményei. A jelenlegi pénzügyi helyzetet figyelembe véve el tudom képzelni, hogy a pénzügyminiszterek szeretnék ezt a helyzetet elkerülni. A mi frakciónk többsége úgy érzi, hogy szükséges a célhoz kötés, és jó kompromisszumot kell találnunk a tanácssal. Köszönöm szépen. Még nyolc ember szeretne felszólalni, szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy két percre korlátozza a hozzászólását már, né, már kilenc felszólaló van, nem is nyolc, sőt tíz és tizenegy, úgyhogy egyre kevesebb az időnk, és az egy emberre jutó idő is egyre kisebb lesz. Először Gross úrnak adom azt, át a szót, tehát két percre. Köszönöm előre, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Egy nagyon érdekes eredmény született, ami a költségek internalizálását illeti. És nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a tanács, illetve a, ta- a parlamentben itt bizonyos elméleteket gyártunk, ami nem valósítható meg gyakorlatban. A célok világosak, nem akarjuk drágábbá tenni, hanem hatékonyabbá akarjuk tenni a közúti közlekedést. Az earmarking, tehát ez a célhoz rendelés éppen ezért úgy észszerű, hogy nem drágítjuk a közlekedést, hanem ezt az infrastruktúra javítására, fejlesztésére fordítjuk. A rugalmasság tekintetében azt szeretnénk mutatni a tanács felé, hogy mi tárgyalók készek vagyunk nincs, nincsenek szilárd vagy, vagy teljesen kimozdíthatatlan álláspontjaink. Ezek olyan témák, amelyekről még tárgyalhatunk, de bizonyos jelzéseket adnunk kell, hogy milyen irányban kíván a parlament elmozdulni. Nem feledkezhetünk meg arról, hogyha a tehergépjárművekről beszélünk, akkor ha a nullát a négyes kategóriával összehasonlítjuk, akkor mindenféleképpen egy negatív hatás várható. A technológia fejlődött, és ez tulajdonképpen egyfajta támasz számunkra. Szerintem a szavazás mindenféleképpen jelzésértékű lesz, fontos, hogy itt minél nagyobb többséget érjünk el, nem, lehetek, nem mutathatunk bizonytalanságot, mert ez egyébként nem vezetne eredményre. Azt kell mutatnunk a tanács felé, hogy a szavazásunk jó volt, és megfelelő jelzéseket tudunk adni a tárgyalások számára. Remélem, hogy a négy legfontosabb pontban a lehető legnagyobb többséget sikerül majd elérni a szavazás során holnap. Köszönöm Tikau asszony, két percben. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe eh, domnul... Eh, Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni El Kadraui úrnak a jelentésért. Nagyon jól tudom, hogy nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen, nagyon ambiciózusak voltunk az első olvasat során is, szeretnénk erőteljes második olvasatot is elérni, ami a külső eh, költségek internalizálását illeti sajnos az alapelv nem minden tagállamra vonatkozik. Éppen ezért olyan lépésekre van szükség, hogy egy egységes köz, közúti piacunk legyen. Egy olyan piac, amely tiszteletben tartja a környezetet is. Bizonyos tagállamokban mindez nehézséget fog jelenteni, különösen az Európai Unió külső határait eh, figyelembe véve vannak olyan tagállamok eh, Közép-Európában, amelyeknek a költségei túl magasak lesznek, a, például az áruszállításban. És nem teszi eh, ez a rendszer lehetővé, hogy az európai piacon versenyképesek legyenek, vagy akkor fel kell emelniük a költségeket, és nem lesznek képesek a járműparkot sem megújítani, felújítani. Éppen ezért két-három év múlva felül kell vizsgálni a rendeletet, erről már volt szó, de ez túlságosan is hosszú idő. Fontos lenne a biztonságos jármű parkok létesítése és a különböző parkolóhelyek létrehozása. Nincs elég parkolóhely e, Európában. Továbbá itt elsősorban a dugók, a tollódásokkal kapcsolatos problémákat is meg kell oldani sok esetben még mindig a munkaidőt, tehát az időt próbálják meg a költségekkel ellensúlyozni. Köszönöm. Két perc vagy kevesebb a következő felszólalónak. Rövide. Rövidebb leszek. Mindenképpen el akartam mondani, hogy ez egy másik változat, mint az első olvasatban volt, és én ezt komoly eredménynek könyvelem el. Hangsúlyoznám, és most Németország szempontjából elmondom, hogy eléggé szkeptikusan tekintenek erre az anyagra. A 100%-os célhoz rendelést én nagyon fontosnak tartom. Minden közlekedés politikus ezt Németországban is támogatná. A járműpark megújítása is nagyon fontos, és hangsúlyozni kell, hogy már két éve meg kell néznünk, hogy ez, ha valami új van, akkor az megfelelően működik-e. És ami a három és fél tonnás kategóriát illeti, illetve a, kivételes, a kivétel szabályait, ezt még meg kell vitatnunk. Ez azt hiszem jóval kevesebb volt, mint két perc. Valóban, mondja az elnök, Kramer úr két percben. A célhoz rendeléssel kapcsolatosan már gyakran elmondtam, hogy ez végül is a pénzügyminiszter fogja majd megállapítani, hogy ez mennyiben jelent pluszt, úgyhogy erről most nem kívánok állást foglalni. Ami a két vagy három évet illeti a járműpark megújításánál, én inkább a két évet támogatnám. Én nem még egy, egyet Tikau a Svájcban, sokkal magasabb a díj, az údíj, mint német országban, és mindössze 0,5%-kal emelkedett, ugyanis itt nem csak a verseny játszott szerepet, hanem az együttműködés. Lényegesen csökkent az üres járatok aránya, tehát gyakorlatilag mindenki nyert rajta. Úgyhogy szerintem az udi sokkal hatékonyabban járhatnánk el. Végezetül pedig a versenytől függetlenül a vasút Washington már évek óta megvalósul a minden mozdony, minden kilométer esetében, független attól, hogy személy vagy teherszállításról van szó. A közúton még mindig a tagállamok esetében ez egy önkéntes lépés, ami szerintem tisztességtelenné teszi a versenyt a vasút kárára, és a közút forgalom javára, ami egyébként környezetszennyezőbb. Tehát egy egész kis lépésre lenne szükség annak érdekében, hogy az éghajlat változás szempontjából is jobban járjunk el. Itt a versenytől elég távol esünk. Er geen amendement ingediend. Omdat eh, de op... Az én, fra- én eh, frakcióm nem adott be módosító indítványokat, mert eh, úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy reálisan kell eljárnunk. Még nem voltunk ennyire közel a megállapodáshoz, és Lichtenberg asszony, az én szívem is vérzik, amikor a szöveget megnézem, de egyszerűen muszáj reálisnak maradnunk, és döntéseket kell hoznunk. Az, akkor azonban tényleg vérezne a szívem, hogyha rossz döntéseket hoznánk, és üres döntéseket hoznánk, és hogyha nem tartanánk meg azt a kis kontrollt, ami most a kezünkben van. Legyünk reálisak, és hogyha nem sikerül azt elérni, amit el akarunk, akkor legalábbis tartózkodjunk a, a szavazástól, mert az megerősíti a parlament helyzetét. Tehát legyünk reálisak, de hogyha nem tudunk valami mellett szavazni, akkor inkább tartózkodjunk, mint hogy ellen szavazzunk mert ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm, de Grandes úrnak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, ahogy ön is kérte. Én hat módosítót nyújtottam be, ebből négyet Portugália, Olaszország, Görögország és Spanyolország, Írország eh, nyújtottak be. Közös az álláspontunk, és ez teljesen eh, precíz álláspont rámutat arra, hogy milyen nagy a különbség a eh, központi térségek és a periférikus térségek között. Ez, hogy világos legyek, ez azt jelenti, hogy egyesek vesztenek, mások nyernek. Éppen ezért nem szeretnék semmit fárasztani a módosítóimmal. Mindenki nagyon jól ismeri, hogy miről van szó. A gépjármű park felújítását illetően mindenki tudja, hogy miről van szó. A 66-os módosító foglalkozik a dugó csökkentésével, az 67-es módosító foglalkozik a torlódásokkal kapcsolatos adókkal. Itt három órát javaslunk a 62-es módosító, a légszennyeződéssel foglalkozik, az Euró 6-os kategóriát javasoljuk, tehát e- e- ez volt a helyzet 2008. decemberi a 63-as módosító a hegyi térségekkel kapcsolatos helyzetet vizsgálja az euró 0 és 2-es rendszerben. A tanács javaslatával ellentétben úgy gondolom, hogy fontos, hogy az áruszállítók tevékenysége is hatékonyabbá válhasson. Optimizálni kell tehát a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Tanális úr két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy minnyáján egyetérthetünk azzal, hogy egy nagyon fontos dossziéről van szó. Tehát nem csak a tartalmat illetően, hanem szimbolikus, jelképes jelentősége is van ennek a dossziénak. Két nagy kérdést szeretnék felvetni, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontosak a hatékonyság szempontjából. Először is a bevételek összességét mindenképpen az infrastruktúrák fejlesztésére kell használni. Aztán ami a rendszer hatékonyságát illeti, nélkülözhetetlen, hogy minden tagállam vezesse be ezt a rendszert. Persze ma ez még nem egy reális ambíció, de mindenképpen ez kell, hogy a célkitűzésünk legyen az első felülvizsgálatig. Köszönöm szépen, Rikké úr, kettő percben. Nagyon röviden, elnök úr, Először is gratulálnék Saidnak, és végül is ez egy belga siker, a belga soros elnökség alatt tárgyalták ezt a témát. Két megjegyzésem lenne, az első az az, hogy a, ahogy Grandas Pasquali úr is mondta, tehát a központi térségek és a periférikus térségek között nagyon nagyok a különbségek. Most már 40 éve folyik ez a rendszer. Elsősorban az infrastruktúrák terén, a dugók, a torlódások terén tudjuk, hogy mi a helyzet. Vannak új elemek is, de látjuk, hogy még mindig nagyon nagy az egyensúly hiány itt nem csak földrajzi, hanem gyakorlati szempontból is. Köszönetet mondok Corin Wortman Kolnak is, aki nagyon sokat tett annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. A második megjegyzésem pedig az az, hogy felteszem a kérdést, hogy vajon nem egy új rendszert próbál javasolni a tanács, nevezetesen ugye azt mondja a tanács, hogy jobb, hogyha nem nyúlunk semmihez, mert elég nehéz a helyzet, nem akarnak túlságosan túl sok dologhoz hozzányúlni, vagy pedig akkor csak úgy lehet valamihez hozzányúlni, hogyha megvan a nagy többség, aki egyetért, ami az euromatricát illeti, és más jelentéseket is, azt látjuk, hogy az alkalmazás terén a parlamenti képviselők munkája is nagyon bonyolultá vált a Lisszaboni szerződés bevezetése óta. Perken úr. Perken úr, üdvözlöm a bizottságunkban. Hagan Granát fogom majd követni, tehát az ő helyébe lépem, Nagyon örülök, hogy együttműködhetek az önök biztonságával a módosításokkal kapcsolatosan. A jelentéstevő szerintem egy nagyon realista utat mutat fel, és ezt támogatni tudjuk majd a tárgyalások során. Nagyon fontos, hogy megfelelő jelzést adjon a parlament. Több pontot szeretnék említeni elsőként, hogy ha a szennyezést csönketeni akarjuk, és a zaj kibocsátást, akkor mindenféleképpen a járműpark megújításra kell gondolnunk. Itt egy megfelelő ösztönzésre van szükség, és nem csak elvi szinten, hanem az egy, a nullától a kettes kategóriáról kell beszélni, hanem a felárról is beszélni kell. Ez számomra a kompromisszumos megoldást, tehát az egytől háromig terjedő kategóriák terjedő kategóriák tele, Ami a hegyvidékeket illeti, én itt egy külön eszközre is gondolnék, és amit a jelentés e tekintetben tartalmaz, támogatandó. A célhoz rendelésre is mindenféleképpen hangsúlyt kell terelnünk, hiszen ha csak adóz, adóztatunk és nem nevezzük meg, hogy ezt mire kívánjuk fordítani, akkor ezzel a szavahihetőségünk szenvedne csorbát. Tehát meg kell mondanunk, hogy mit kívánunk elérni az így szerzett befételekkel, és éppen ezért teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt e tekintetben is. Köszönöm. Kön úr, két percben, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a kompromisszumos megoldást annak érdekében, hogy a parlament egy kölcsönös álláspontot ki tudjon alakítani, és hatékonyan tudjunk tárgyalni a tanácssal. A tranzit, és itt most külön gondolok a közép-európai tranzit országokra, és Németországot is ide sorolom. Közép-európában már az egyes tagállamokban igen sokszínű díjrendszer működik, és nem kell ezeket teljesen kidobni és megújítani, hanem végig kell gondolni, és ezért egyetértek a tízes ponttal, hogy a 3,5 tonna legyen a kiinduló pont, és a 12 tonnát is figyelembe kell venni. Itt ennek megfelelően majd a szavazás során ennek megfelelően fogok szavazni. Ami pedig a Galileo információs rendszert illeti, itt mindenféleképpen kapcsolatot kell, összeköttetést kell teremtenünk a határokon átnyúló forgalom esetében, hogy ez a rendszer megfelelően működjön, és fontos, hogy a közúti közlekedés, különösen a kis vállalkozások számára mennyire fontos azok, akik a just-in-time gazdálkodást alkalmazzák, ezt rendkívül fontosnak tartják. Ha a forgalom 60%-kal emelkedik, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy majd a jármű park megújítása hogyan fog működni, és lehet, hogy ez rendkívül drágává teszi a megújítást, ezt még további vita tárgyává kéne tenni. Finanza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, valamint az árnyék jelentéstevőnek, és ahogy a kollégák, a spanyol, portugál, görög, olasz és ír kollégák közös módosítókat nyújtottak be e szöveggel kapcsolatosan, tehát már erről volt szó. Én is a dugókról, torlódásokról szeretnék szólni, valamint az útdíjakról, a hegyvidéki térségekről, az Euró 3-as és az Euró 6-os osztályokról. Tehát ezek azok a aspektusok, amelyek terén problémáink vannak. Az Európai Parlament az earmarking témát illetően erőteljesen szólt, szólalt fel, és támogatjuk azt, hogy a hatos módosítót visszavonta a jelentéstevő, az alternatív folyosók meghatározását illetően azt hiszem, hogy a frakciók között voltak problémák meghatározást illetően, aztán a versenyképesség terén úgy gondoljuk, hogy elfogadhatók a tett javaslatok, de bizonyos területeken még tárgyalásokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Higgins úr, kettő percben. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen elnök úr. Nyilván, hogy mindig konfliktus merül fel egy ilyen helyzetben. Egyrészt lehetséges a, van, lehetőségünk van az környezet támogatására, más felől viszont ott vannak a közép-európai országok problémája, hogy Tikeu asszony mondta. A valóság, de realista szempontból nyilván figyelme kell venni a gazdasági szempontokat is. Nagyon sok olyan állam van, amely nagyon nagy mértékben függ a közúti közlekedéstől. Például az én országom is 92%-os exportról van itt szó, tehát nagyon fontos, hogy a, tehát Európában export, Európában, Afrikában, más országokban exportálunk, és pontosan akkor akarunk eh, javítani ezen, amikor a világgazdaság nagyon nehéz helyzetben leledzik. Úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Másfelől meg az arra kell gondolni, hogy nem csak sziget vagyunk, hanem szigethez képest is sziget, tehát kétszer kell kompresszálnunk arra annak érdekében, hogy Európában jussunk. Na most, amikor a fenntartható közlekedésről beszélünk, akkor mi, mire gondolunk? Ezt nagyon alaposan meg kell használni, hogy most meg kell határozni, hanem az, hogy az infrastruktúráról van szó, vagy a járművekről, vagy Tikao asszony által említett part, parkolóhelyekről. Meg kell határozni pontosan, hogy miről beszélünk. Az biztos, hogy gazdaságilag is meg kell nézni, hogy mit fog, milyen hasznot fogni, fog hozni ez az egész, és hogy milyen, milyen módon tudjuk felhasználni a pénzeket, annak érdekében, hogy környezetvédelmi, energia és hatékonysági szempontból is minél jobban tudjunk eljárni. És hát akinek a szíve vérzik, annak inkább orvoshoz kellene mennie, ugyanis persze, hogy a környezetet is védenünk kell, ugyanakkor a gazdaság realitásait sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Köszönöm szépen, Pászkerel ülnek adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen. E, engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy a bizottság nevében is megköszönjem a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a nagyon konstruktív munkájukat. E, elhangzott, hogy milyen reális tárgyalások e, születtek, és az első olvasat után reméljük, hogy ismét megegyezik a parlament. Ahogy hallottuk, számos módosítót nyújtottak be. Persze a tanácsabló tárgyalások során azt is láttuk, hogy milyen szűk a lehetőségek tere, ahogy erre Riké úr is utalt, de már néhány engedményt tettünk Természetesen nem a bizottságnak kell a taktikát aláhúznia ebben az egész ügyben, azonban nagyon jól tudjuk, hogy mi is a jelenlegi helyzet, éppen ezért készek vagyunk az Európai Parlament állásfoglalását támogatni. Jelenleg jelzések elemekre van szükség a tárgyalások szintjén is. Nem tudok válaszolni minden felszólaló megjegyzésére, de néhány megjegyzésem lenne a módosítókkal kapcsolatosan. Két részre osztanám a módosítókat. Vannak olyanok, amelyek szimpatizálnak a bizottsággal, vannak olyanok, amelyek kevésbé szimpatizálnak Ugye volt szó a bevételek eltéréséről, a költségvetés semlegességről, a rugalmasságról. Vannak olyan módosítók, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a hegyi térségekben javuljon a helyzet, hogy kevésbé szennyező nehéz gépjárművek közlekedjenek az utakon, az Euró 012-es osztályozásról. Azt hiszem, hogy továbbra is tárgyalni kell az Euró 3-as kategóriáról, és meg is kell találni a megoldást erre a problémára, majd amikor az euró matricáról szóló irányelv érvénybe lép, a parlament nem foglalkozott megfelelő módon az Euró 4-es csoportról, osztályról, ami pedig a módosítás, az a módosításokat illeti, amelyekkel szimpatizál a bizottság is, hát például az útdíjakkal kapcsolatos módosítók, a 2004-es irányelv meghatározta a különböző módozatokat, amelyeket aztán be is vezettek, és 2012-től új intézkedésekre kell számítani. Már eléggé előre meghaladt állapotban van a jelenlegi ütemterv. A bizottság természetesen, ha szükség lesz, akkor felül fogja vizsgálni a rendszert, kompromisszumos módosítás is születtek. Van néhány, amelyel kapcsolatosan a bizottságnak kétségei vannak. A 71-es módosítót illetően az útdíjak különböző intézkedéseit illetően, tehát tudjuk azt, hogy elég nagy a különbség Franciaország, Spanyolország, Cseh köztársaságban, sőt Olaszországban is vannak tervek az udíjak rendezéséről, nevezetesen a transeurópai hálózat bizonyos részeit illetően az útdíjak változóak, elsősorban a torlódások esetén, és itt olyan globális számításokra van szükség, amelyek a, a tagállamok teljes úthálózatára vonatkoznának, és itt a közös állásfoglalásban két évet határoznak meg. 200 százalékig kérik azt, hogy ezek az eltérések 200 százalékig menjenek, a 75 százalék a jelenlegi javaslat, ez volt a maximum, és ez megfelel annak a 500 százaléknak, amit a parlament már kért az első olvasat során, tehát 175 plusz 500. Ez volt az első olvasat során a parlament kér, kérelme. Aztán van egy politikailag kényes kérdés, nevezetesen az, hogy mire is fordítsák a bevételeket most már a második olvasatra készülünk. Az első olvasat már lezárult. Éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kellene találni a megoldást e ponttal kapcsolatosan. Amit fontos lehet, az az, hogy már hát mindjárt befejezem, elnök úr, tehát hogy jelzést küldjünk az átláthatóság kapcsolatosan a tagállamoknak, tehát mindenképpen azt kellene jelezniük, hogy mire akarják költeni az útdiakból beszedett bevételeket, és milyen célkitűzéseik vannak, például a zöldítés területén, a greening területén. Ami a fehér könyvet illeti, most adta ki a bizottság ezt a fehér könyvet, és ebben nagyon ambiciózus javaslatai vannak a közúti szállításra vonatkozóan, a közlekedésre vonatkozóan. Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a költségek internalizálják, és hogy ez kötelező jellegű legyen a jövőben. Természetesen a megállapodás az euromatricáról alapvető, mert csak így lehet a további cégtűzéseket megvalósítani, és a programjainkat az elkövetkező évekre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Kadrai úr kíván-e szólni röviden? Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Köszönöm a kollégák támogatását. Összességében azt hiszem, hogy a az elfogadott csomag, amit az árnyék jelentéstevőkkel elfogadtunk, támogatható. Szerintem kiegyensúlyozott a csomag, mindenkinek bizonyos engedményeket kellett tennie, és holnap erőteljes jelzést fogunk adni, hogy rendelkezünk tárgyalási pozícióval, és remélhetőleg javítani tudjuk a, tárgyalás, a tanács tárgyalási pozícióját is. Itt lényegében már elfogadtuk a tanács álláspontjának 90%-át, nem tettünk módosítókat, vagy bizonyos módosítókat nem fogadtunk el, ami egy nagyon fontos gesztus részünkről. Az egyik ilyen kérdés a célhoz rendelés. Mindannyian tudjuk, hogy ebben az összefüggésben kompromisszumra kell törekednünk a tárgyalások során, és erre készek vagyunk. De itt kompromisszumnak kell lennie, mindkét félnek tehát ki kell mozdulnia az álláspontjából. Remélem, hogy ez lesz majd a fő mondandónk. Ami pedig a gyakorlati hatást illeti, az embereket foglalkoztatja a versenyképesség és egyebek. Ezek érthető agályok, de tudnunk kell, hogy a dízel árak közelmúltbeli emelkedése és a közeljövőben is várható emelkedése komoly hatásokkal jár majd a költségek tekintetében, mint az údiak kismértékű emelése az irányelv alapján. És komoly hatással lesz. Még egy nagyon fontos tényt meg kell említeni, nevezetesen, hogy a dízel üzemanyag ára mindenki számára ugyanaz. Ha új teherautója van valakinek, akkor nyilván kevesebbet fizet, mint ha egy régi járművel jár ha elkerülik a csúcsforgalmat, akkor is kevesebb költséget kell elviselniük, és a többi. De itt most le is állnék, és holnap szavazunk majd, elnök. Köszönöm szépen, valóban, akkor holnap szavazunk, holnap délelőtt, és a plenárison pedig várhatóan a júniusi ülésen. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk az integrált tengerpolitika. Kumocákos úr jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Várok egy pillanatot, hogy a kollégák, akiket nem igazán érdekel az integrált tengerpolitika, hagyják el a termet. Megvárom őket. Could I ask you to leave quickly and quietly, please? Kérném tehát akkor, hogy csendben hagyják el a termet, ha lehetséges. Mr. Kumutsakas, I suggest you... Kumutsakas úr, akkor megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, ahogy ön is mondta, tegnap most fogjuk megszavazni az első szöveget, amely az integrált tengerpolitika továbbfejlesztési támogató program az Európai Unióban. A rendelet tervezete 50 millió eurót tervez. Ez egy nagyon szerény összeg, de természetesen a rendelet nagyon erőteljes politikai rendelet. Minnyáján támogatjuk ezt a munka folyamatot. Éppen ezért nagyon fontos a sikert elérni, fontos, hogy a tengerpolitika sikeres legyen, már most a kezdetekben, aztán majd a 2013-2020-as tervezésbe is bevegyük az integrált tengerpolitika különböző aspektusait. Körülbelül 240 módosítót terjesztettek be eljelentéshez, olyan módosítókat, amelyet a közlekedési bizottság, a REGI, az ENVI, a büdzsé és a halászati bizottság kollégái nyújtottak be. Ez is mutatja, hogy mennyire érdeklődnek a képviselőtársaim a téma iránt. Hat fő célkitűzésünk lenne. Először is ezt az 50 millió eurót megfelelő módon kell elosztani, és támogatni kell ezt az összeget. Azt is meg kell nézni, hogy hová szálljuk ezt, ezt a pénzösszeget. A tengerpolitika milyen célkitűzéseit akarjuk megvalósítani. Aztán az Európai Parlament szerepe milyen is lesz az alkalmazás során, a megvalósítás módosítás során. Továbbá azt szeretné, hogy az Európai Parlament, tehát informálják rendszeresen a, a bizottság munkájáról e, e dossziét illetően. Továbbá szeretném, hogy azt is, hogy az Európai Parlament e, megfelelő tárgyalásokat folytathasson és hogy a tanácsadó tárgyalások során is sikeres legyen a munkánk. Természetesen a tanácsal való tárgyalások nem lesznek könnyűek, ugyanis ez az 50 millió összeg, hát nagyon szerény összeg, és ezzel kapcsolatosan elég nehéz lesz majd a vita. Én prób- megpróbáltam figyelembe venni a legtöbb módosító indítványt a képviselők részéről. Megpróbáltam a, szintetizálni az indítványokat, megpróbáltam kompromisszumos indítványokat kialakítani, de akadályba ütköztem. Egy fő akadály volt, ez pedig a az integrált tengerpolitika jellegét illetően. Ez egy horizontális tengerpolitika, amely az ágazati, meglévő ágazati politikákat nem helyettesítheti, hanem koordinálnia kell ez, az ágazati politikákat, és koherens módon kell ezt megtenni. Ezt elsősorban azon kollégák felé mondom, akik konkrét kérdések és ágazati kérdésekkel kapcsolatosan nyújtottak be módosító indítványokat. Meg vagyok arról győződve, hogy a 14 kompromisszumos javaslat figyelembe veszi a a kollégák által benyújtott módosítók nagy részét, és remélem, hogy holnap támogatnak majd a kollégák. Szeretnék köszönetet mondani a vélemény jelentéstevőjének, valamint a többi politikai frakció vélemény jelentéstevőit, és mindenkinek köszönetet mondok, aki ezen a dosszién dolgozott, nagyon sok, sokat beszélgettünk, és így tudtuk kialakítani a véleményünket. Köszönöm a titkárság munkáját is. Ha megengedik, azért két-három kérdésre szeretnék visszatérni. Technikai jellegű kérdésekről van szó. A második kompromisszummal kapcsolatosan mm, majd látják, hogy itt egy új bekezdésről van szó, amely az elvekkel ö, ö, foglalkozik. Hogy ugyanis milyen elvek alapján lehet ezt a politikát alkalmazni. Megpróbáltuk a főbb célkitűzéseket itt összesíteni, a, azon célkitűzéseket, amelyeket nem tudtunk máshová betenni a szövegbe. Aztán van, van még másik négy módosító is, a 117-es, amelyben arról van szó, hogy nem értett mindenki egyet a, az eljárással, tehát ez négy szóbeli kiegészítő javaslatról van szó, aztán a regi részéről is nyújtottak be módosítót, amely kapcsán részenkénti szavazást kell lefolytatni, hogy világosabb legyen. Aztán van még két szóbeli módosító, a nyolcas as preambulum bekezdéssel kapcsolatosan a tengeri eh, jogokkal kapcsolatos utalás, nevezetesen ezt kivettük, mert máshol szólunk a jogokról, aztán a Költségvetési Bizottság egyes módosítójáról is szó van, amiben angolul review szót használnak, ez nem jó kifejezés, mert igazából félreértésre ad lehetőséget. Itt inkább arról van szó, hogy az ütemtervünk során felül kell vizsgálni bizonyos folyamatokat. Ennyit akartam elmondani, elnök úr, mindenkinek köszönöm, aki segített ebben a munkában. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm, Melána úr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr ha megengedik, én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hogy együtt, szorosan együttműködtem vele az utóbbi hetekben, és nagyon bonyolult munkát végeztünk, mert a nagyon sok bizottság vett részt, szakbizottság vett részt ebben a munkában, és egy szintézis kapcsolatos munkafolyamatot tudtunk így megvalósítani nevezetesen a kompromisszumos javaslatok, legalábbis a mi frakciónk oldaláról nagyon konstruktívok, és azt is szeretném aláhúzni, hogy e, e rendelet egy nagy értékű, 50 millióról van szó, de azonban két alapvető kérdést is meg kell említeni. Először is tudni kell azt, hogy az integrált tengerpolitikát mindenképpen tovább kell vinni, fejleszteni kell és támogatni kell. A különböző programok megvalósítása során azonban még pénzösszegek biztosítására van szükség, mert csak úgy lehet megvalósítani a programokat hogyha fenntarthatóan biztosítjuk a pénzügyi eszközöket is. A második és a harmadik bekezdésben azt hiszem, hogy jobban ki kell domborítani a parlament célkitűzéseit. Ugyanis itt van egy feladatunk ezzel a rendelettel, nevezetesen a, sokkal többet kell tenni a jövőben, mint amit eddig tettünk, és ez az 50 millió nem igazán teszi lehetővé azt, hogy megvalósítsunk minden programot, a, és természetesen ez az egész kihat a parlament munkájára is de a rendelet önmagában nagyon fontos, és a kompromisszumos javaslatok is lehetővé teszik azt, hogy napi renden maradjon ez a politika, és szeretnék Komucákos kollégának köszönetet mondani. A 117-es módosítóról már szó volt, ez egy nagyon bonyolult módosító, és remélem, hogy holnap a szocialisták és a demokraták is támogatni fogják a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Komacakos úr, én is szeretném megköszönni a munkáját. Mara jelentéstárgyalása során láttuk, hogy nagy egyetértés van talán azért, mert a korábbi jelentés, amin én dolgoztam, akkor eh, abban az esetben eh, Kamacákos úr volt az árnyék jelentéstevő, tehát egy srófra jár az agyunk, úgy tűnik. És eh, minden kompromisszumot támogatni tudunk. Én szerintem ez jó hír, úgyhogy ebben az esetben szerintem abszolút nem vitás jelentésről kell holnap szavaznunk. Más tulajdonképpen nem akarok mondani, elnök úr tudja, hogy mennyire meg vagyok győződve az integrált tengerpolitika jelentőségéről, és remélhetőleg ez az évek során egyre nagyobb jelentőséget kap majd. Szerintem Komacakos úr által elmondottak támogatandók. Egy dolgot nem hallottam a 15 millióval kapcsolatosan, remélem, hogy igaza van, és nagyon fontos, hogy ne vitassuk azt a kis összeget, ami rendelkezésre áll. Jó lenne, hogyha a parlament is a döntésben, illetve a tárgyásokban részt vehetne, hiszen ez egy felhatalmazáson alapú jog, jogi aktus. Az egyes módosítókkal kapcsolatosan én is osztom Komocákusz véleményét. Egyes ilyen módosítók már olyan dolgokat érintenek, ami az általam készített jelentésben is eh, szerepelt. Meg kell eh, kérdeznünk, hogy eh, hogyan várhatunk ezektől plusz európai hozzáadott értéket. Ez a 15 millió, ez nem túlságosan nagy összeg, ami új hajómotorokat finanszírozhatna például, vagy pedig a határvitákat a földközi tenger régiójában a az együttműködést, az adatcserét, információcserét kellene erősíteni. És azt hiszem, hogy ha ezeket a célokat figyelembe veszük, akkor ez a 15 millió euró ez nagyon gyorsan felhasználásra kerül. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, és remélem, hogy holnap a szavazás eredményes lesz. Elnök, köszönöm szépen, Taylor úr. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek részéről mi is köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek, nagyon konstruktív módon kezeli a tárgyalásokat, és üdvözlendők a javaslatai, amelyek a módosítókban is szerepelnek. Nagyrészt egyetértünk a jelentés lényegi részével és a kompromisszumok többségével, abban látjuk, illetve tudjuk, hogy lesznek olyan területek, ahol nem tudunk megállapodni. Ami már az ölünkbe potyanó gyümölcsnek tűnik, az úgy tűnik, hogy a nyelv vezet, és nem annyira a részletek. A holnapi szavazás követően szeretnék majd a kompromisszumokat, illetően két-három szóbeli módosított majd előterjeszteni, elsősorban a nyelvezettel kapcsolatosan, hogy le is szakítsuk a gyümölcsöt. Például a növekedés. Ez mit jelent? Ez nem jelent hatékonyságot, nem jelent jobb teljesítményt, nem jelent erőt, pusztán azt jelenti, hogy több. Tehát valami többet jelent. Úgyhogy szerintem inkább a, arra kell törekednünk, hogy ütőképesebbé, hatékonyabbá és teljesít, eredményorientáltabbá tegyük a tengeri közlekedést. Az A kompromisszumossal kapcsolatosan tehát az economic growth, economic resilience szóval javasolom majd egy szóbeli keretében módosítani, illetve helyettesíteni. A növekedés re irányuló kezdeményezésről beszélünk, de szerintem inkább a robusztuságra vagy az ellenálló képességre irányuló kezdeményezésekről kellene beszélnünk, különös tekintettel a gazdasági válságra. Ami pedig az elkompromisszumos módosítót illeti, itt mi azt javasoljuk, hogy a fenntartható gazdasági növekedés soron ismét vegyük fel az economic resilience, tehát erősség szót. Végezetül pedig szerintem egyet tudunk majd érteni ezen javaslatokkal kapcsolatosan, de még ezt megelőzően nagyon hálás lennék, hogyha valaki el tudná nekem pontosan magyarázni, hogy a kék fenntartható gazdasági növekedés mit jelent. Én utána néztem könyvekben, szakemberekkel is konzultáltam, még a Google-ba is beírtam, de ennek a definícióját nem találtam. Úgyhogy ha tőlem azt várják, hogy ezt megszavazzam ezt, akkor először meg kell értenem, hogy ez mit jelent, mielőtt még a szavazásra sor kerül. Tehát még nagyon röviden rátérve azokra a területekre, ahol nem tudtunk megállapodni a tengeri kibocsátás kereskedelmi rendszer bevezetése, vagy az üvegház hatású széndiokszid kibocsátással kapcsolatosan, a veszélyesen szennyező teherszállítmányokkal kapcsolatosan, vagy a partmenti fúrási tevékenységgel kapcsolatosan. Látható tehát, hogy ez a folyamat folyamatában alakul, úgyhogy itt még van tere a jövőbeni munkának. 50 millió eurós összegről beszélünk, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk reálisan ennek a felhasználását meghatározni mindannyiunkat felelősség terhel, hogy európai szintű stratégiai célkitűzéseket fogalmazunk meg, nem csak a közlekedési ügyekben, hanem a szennyezés, a környezetvédelem tekintetében is. És eh, ahogy a kolléga is utalt rá a jelentésben, egyfajta politikai irányt is eh, meg szeretne fogalmazni. Köszönöm szépen a türelmüket. Köszönöm szépen, uram. Igen, sok időt fog majd tölteni olyan jelentések olvasásával, amiről nem tud majd semmit. Hát, hogyha mindenről, minden tud, akar, tud, szeretne tudni, amiről szavazunk, hát nem tudom, hogy mennyire sikerül a plenáris klasszikus példája annak, hogy nem mindig tudjuk, hogy miről szavazunk. Következő hozzászóló Van Dalen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, kompromisszumos módosítókat készített, és megpróbálta elkerülni azt, hogy egy ilyen tarkabarka karácsonyfát kapjunk olyan témákkal, amelyeknek semmi köze nincsen az eredeti céljainkhoz. 50 millió eurónk van a programok megvalósítására, és ahogy Taylor úr is mondta, hát lehet, hogy arról, tehát megvan annak a kockázata, hogy végül is mégiscsak lesz egy karácsonyfánk, egy égigérő karácsonyfánk, ami mindenféle lóg, aminek nem kéne frakciónk nem támogat mindent, amivel nem értünk egyet, abban az esetben tartózkodni fogunk a szavazástól. Beszéltem a jelentéstevővel a 112-es számú szóbeli módosítóról. Számunkra ez nagyon érzékeny kérdés. Szeret, úgyhogy támogatjuk a, ezt a szóbeli módosítót, mivel szeretnénk mi is kívül e, távol tartani az ügynökségeket erről, ettől a kérdéstől. Egészében, teljes, e, teljességében támogatjuk a jelentést, időnként tartózkodni fogunk egyes módosítónktól. Vélisz asszony a következő a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Hangsúlyoznám én is, hogy az európai vizeken a helyzet egyre romlik a hulladék elhelyezés, a klímaváltozás komoly kihívásokat jelent. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU az integrált tengerpolitikával biztosítsa a tengerek élet minőségét, illetve biztonságát. És csak így lehet megállapítani, hogy fenntartható legyen ez az egyik élelmiszerforrás, illetve jövedelemforrásokak számára. Az integrált tengerpolitikának a továbbfejlesztésében arra kell összpontosítani, hogy a tengeri életteret megvédjük, a gazdasági tevékenységet ösztönözzük, de elfogadhatatlan, hogy harmadik országokat támogatunk gyakorlatilag az EU tengerpolitikájával, és erre most a, ezzel kapcsolatban a 40-es módosítóra szeretnék utalni. Itt gyakorlatorientált intézkedésekre, konkrét gyakorlatias intézkedésekre van szükség például a halászat a monitorozás, az ellenőrzés és a nyomon követhetőség javítandó, és az illegális halászatot, fogást meg kell akadályozni. A pénzügyi támogatást akkor lehet biztosítani, hogyha a tengeri környezet védelméről gondoskodnak, és ezeket mindenféleképpen hangsúlyozottan szeretnénk felvenni. Itt a környezetvédelmi hatásról szólva tisztában kell lennünk a, azzal, hogy a golf áramlat hogyan befolyásolja, ez milyen kockázatokat jelenthet. E, például e, itt a, e, gondolok az olaj kiszivárgásokra. És itt egy kulcsfontosságú tevékenységet is figyelembe kell venni a tengerpolitika kapcsán, hogy közös gazdaság és környezeti információ cserére kerüljön sor. A tengeri balesetek és az ökológiai katasztrófák megelőzése, megakadályozása és számuknak csökkentése, és legalább ennyire fontos megfelelő munkafeltételek, biztosítandók, és megfelelő módosítókat is benyújtottam ezekkel kapcsolatosan. A 39-es, 65-ös és a 60 2-es, 82-es itt a szociális igényeket is teljesíteni kell, nem csak a halakról, vagy a halak jólétről, hanem a halászok megélhetéséről is gondoskodni kell. Meg kell vizsgálnunk még, hogy melyik kompromisszumos módosítóhoz tudunk csatlakozni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Grosch. Grosch úr. Köszönöm én is, elnök úr. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, mint illetékesként mi is együttműködtünk, és egy elég nehéz folyamatot követően szerintem kiváló koordinálást végzett a, koordin- a frakciók között, illetve a más szakbizottságokkal is, és szerintem a kompromisszumok is ezt jelzik. Itt sikerült az összesen 400 módosítót lényegesen csökkenteni, illetve összefogni. Úgy gondolom, hogy itt egy valóban integrált tengerpolitikára van szükség, nem csak a katasztrófákra gondolok itt, hanem a szakértők igényelését mindenféleképpen ez a téma, ami szakbizottságunkhoz tartozik. Reméljük mi is, hogy valóban igaz, hogy nem kérdőjeleződnek meg a fontos célkitűzések. És hogyha az együttműködésről beszélünk, akkor a rendelkezésre álló eszköz valóban rendelkezésre is álljon, biztosítva legyen. A partmenti és tengeri régiókról van szó, de nem csak arról, hanem ezen régiók speciális aspektusait is figyelembe kell venni az 52-es módosító kapcsán is a földközi tenger régióról van konkrétan, mint régióról van konkrétan szó, de az egész politikának minden régiót egyaránt le kell fednie. Ami a blue kérdést illeti, ezzel nem teljesen értek egyet, hiszen a víz kék, nem zöld. Tehát, hogyha a vizek egészségéről beszélünk, akkor talán ez megfelelő irányban megválaszolja a kérdését és remélem, hogy holnap minél nagyobb többséggel meg tudjuk szavazni ezt a kiváló munkát. Köszönöm, Kros úr. Itt a zöldeknek eladni azt, hogy a zöld nem egészséges, talán ez nagyon bátor lépés. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a munkánk, ugye, ahogy hallottuk, 50 milliós összeget szán ennek a tengerpolitikának. Hát ez nem sok, de nagyon sok politikai célkidűzésünk is van, amelyeket meg szeretnénk valósítani. De ezzel az 50 millióval már elindíthatjuk a munkát, és reméljük, hogy még több pénzügyi eszközhöz juthatunk a továbbiakban. Ami a kompromisszumos módosítókról van szó, beszélünk a tengerpartok és a szigetek problémáiról is. A Lisszaboni szerződés értelmében lehetővé nyílt számunkra az, hogy a szigetek prosperitását is megvalósítsuk a különböző ágazati politikákon belül, amelyek sok esetben ellentmondásosak egymással. Van egy olyan módosító is, amely a tengeri kereskedelemmel foglalkozik, valamint a kibocsátás kereskedelemmel. Azt hiszem, hogy ebben a jelentésben ennek a témának nem kellene bent, bent lennie. Természetesen fontos a kibocsátásokat itt is korlátozni, de azt hiszem, hogy a az integrált tengerpolitikánkban nem az emissziókereskedelmel kell foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő munkáját. Tényleg nagyon nehéz munkája volt, miközben ezt a nagyon komplex jelentést összerakta. Egy dolgot szeretnénk hangsúlyozni, kollégámhoz hasonlóan, ugye, mint angol anyanyelvű képviselő. Én is úgy érzem, hogy időnként az euró zsargon eléggé furcsa használatba kerül, úgyhogy egyetértek a javítási kísérleteivel. Tényleg látom, hogy mennyire kemény munkát végzett a jelentéstevő. Mindenki azt mondja, hogy csak 50 millió eurónk van. De ez az 50 millió euró, az az adószedő, adófizetők pénze. Amikor úgy legutóbbi ülésünkön ezt a témát tárgyaltuk, elnök úr, akkor megkértem a bizottságot arra, hogy szolgáljon részletekkel arra vonatkozóan, hogy hogy fogják elküldeni, elkölteni ezt az 50 millió eurót, és ö, a, azt is kifejeztem, hogy ez nem új pénz, ezt a jelen, nem új pénz, ezt a jelenlegi költségvetésből kell el, elküldeni, és hogyha egyszer programunk van, akkor tényleg szükség van arra, hogy valaki megmondja, hogy hogy fogják elküldte, elkölteni a pénzt. Úgyhogy szeretném még egyszer a bizottságot megkérdezni arról, hogy milyen javaslataik vannak ezzel kapcsolatban. De a költségvetés és a Halászati Bizottság is támogat ebben engem. Valahol aztán még azt mondanám el, hogy valahol az integráció szót használjuk. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékű koordináció folyik mindenhol, úgyhogy az integrációt nagyon jól meg lehet oldani. Víz asszony megemlítette a harmadik országokat, és hát meg kell mondjuk, hogy a tengerpolitika az nem csak az Európai Unióról és annak országairól szól, de nagyon vigyáznunk kell arra, hogy nemzetközi szerződéseket, megállapodásokat semmiképpen ne sértsünk meg ezzel a szöveggel. Végül egy, még egy megjegyzés. Delegációm nem támogatja a határokon átnyúló ö, tenger területfejlesztést szót, ugyanis a szubszidiaritás elvét támogatjuk, és ez, ez, ettől nem akarunk semmiképpen eltérni. Van olyan ország, amelynek nem ért ezzel egyet, de az Egyesült Királyságnak ez az álláspontja. Végül pedig, amikor arról beszélünk, hogy jó kell, hogy legyen az együttműkö, együttműködés, akkor itt elsősorban a környezetről van szó, de ezt is pontosabban kell meghatározni, hogy most itt a túlhalászásról van szó, vagy a tengeri hulladékról, vagy arról van szó, hogy egyik tagállam szemetesként használja a tengert. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, ezért nagyon sok olyan tagállam van, amelynek el kell, össze kell szednie magát, akár helyi, akár nemzeti szinten cselekednie kell az ilyen, ilyen jelenségek ellen. Mindent összevéve jó ez a jelentés, előremutató jelentés, de jogunk van a bizottságtól választ kapni arra, hogy ezt a pénzt hogy kívánják elkölteni, és azon kívül azt se szabad elfelejtenünk, hogy itt nagyon fontos szubszidiaritási kérdések is vannak, és hogy biztosítanunk kell azt, hogy konstruktívan járjunk el, és hogy átlátható legyen a munkamenetünk. Mégis még, még egyszer meg szeretném köszönni a jelentéstevő munkáját. Köszönöm. Elnök úr, Kramer úr a következő. Azért jelentkeztem, tulajdonképpen Foster úr az, hogy már utart erre, hogy az 50 millió valóban adó fizetők pénze. Ezzel eh, egy jobb infrastruktúrát, eh, vagy hatékonyabb eh, tengerészetet támogatni, azért ez több, mint az apró pénz. A légi forgalomban, ahol a szennyezés kibocsátás lényegesen nagyobb mértékű, nincs hozzáadott értékadó, illetve egyéb ez a év, évente az adófizetőknek 300 millió euróba kerül, azok számára is, akik soha nem repülnek. Amikor 50 millióról beszélünk, ennek a célja az, hogy ökológiailag javítsunk a tengerpolitikán, és itt erre hivatkozni egy adófizetői pénz, ez nem nevezhető apró pénznek akkor vegyük, hasonlítsuk ezt össze a 300 milliárddal évente, ami szintén adófizetői pénz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bizottság képviselője, egy pillanat. Meissner asszony még szót kért? Igen. Igyekszem elmagyarázni a Blue Sustainable Growth and Jobs kifejezés. Ez nem olyan nagyon nehéz. 30%-a a, a földnek szárazföld és 70%-a tenger vagy óceán. A tengerpolitika továbbfejlesztésénél ez egy óriási területet jelent. Nem akarjuk elkövetni ugyanazt a hibát, mint az egyéb politikákban, és mi arra törekszünk, hogy a fejlesztés környezetbarát legyen, és erről szól a kék kifejezés. Itt nem tudom, hogy a Google-ban nem szerepel-e valóban ez a kifejezés, ezt meg kell még egyszer nézni. Elnök, köszönöm, és akkor most Belin asszony kap szót a bizottság részéről. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr szeretném gyorsan elmondani, hogy miért is javasoltuk mi ezt a rendeletet. Azért, mert szeretnénk a tengerpolitikai cselekvéseket nyomon követni, amely az önöknek köszönhetően már három éve folyik, és szeretnénk, hogyha lenne arra pénz, hogy ez a jövőben is folytatódhasson. Mik ezek a fellépések, és milyenek voltak? Hát jelentést írtunk ezeknek a végrehajtásáról, az utolsó jelentés 2010 májusában készült el, és most májusban érkezik majd meg a következő jelentés a jelenlegi költségvetési kerethez viszonyítva, és szeretnénk, hogyha ágazatokon keresztül ható politikát folytatnánk először is, egy olyan tengeri területfejlesztést szeretnénk kialakítani, amely a különböző érdekeket mindenképpen figyelembe veszi. Itt természetesen folyt, fontos a szubszidiaritás kérdése, nem akarjuk a tagállamoktól elvenni a hatáskörüket, de szeretnénk egy közös megközelítés kialakításában segíteni nekünk, nekik. A következő a, a tengerekkel kapcsolatos jobb tudás kialakítása, amelyet elérhetővé kell tenni tenni az innováció számára is. Nem akarjuk ebben a régi témák hibáját, a régi múlt hibáit elkövetni. Szeretnénk, hogy azt is, hogyha lenne egy megfelelő ellenőrző, figyelemmel követő rendszer a pénzek elköltése tekintetében. Tehát tulajdonképpen a szakadékokat szeretnénk átívelni a jelenlegi ágazati politikák között az önök módosítóit értékeljük, a jelentéstevő munkáját különösen, és örülünk neki, hogy szeretné elkerülni a kettős finanszírozást, örülünk neki, hogy a különböző fellépések között a harmóniát meg akarja teremteni, se, nem akarjuk mi, is, mi sem az ágazatok munkáját átvenni, csak szeretnénk, hogyha meg lenne a megfelelő koherencia köztük ellene vagyunk annak, hogy a különböző célokkal megduplázzuk, hogy új fellépéseket teremtsünk, nem akarjuk ezt, szeretnénk, csak hogyha az ágazatok koherensebb módon működnének együtt. Csak három évünk van, és csak 50 milliónk van, ha a tanástól és az és a parlamenttől megkapjuk az áldást erre. Tehát a célunk elsősorban az, hogy folytassuk ennek a programnak a működését, és biztosítjuk majd azt, hogy megfelelő tartalmas jelentés, jelentéseket kapjon a parlament, és azokban fogjuk majd leírni, hogy az adott konkrét fellépéseken túl még mit tudunk elérni ezeken a területeken belül, és itt a különböző munkacsoportok a bizottságon belül nagy szerepet fognak kapni. Elnök, köszönöm szépen. Komocákusz úr, hozzá kívánne valamit tenni ehhez? jó, csak szeretném megismételni, hogy mit, minek örülök én, illetve hogy mit akarok én tenni. Nem a jelenlegi politikák megváltoztatását kívánom én se, hanem pontosan hidak építését szeretném elindítani, és a szinergiákat megteremteni a már létező politikák között. Ezért nem, nem tudok egyetérteni azokkal a módosítókkal, amelyeket Taylor úr, illetve a zöldek nyújtottak be. Ez az álláspontom. A resilience szó bevezetése a growth helyett nem nagyon értem, hogy pontosan mit is jelent ez a resilience, én már megnéztem a szótárban, és a szótárban azt olvastam, hogy az, ez a resilience, ez annak a képessége, hogy valami ö, ö, visszaálljon az, az eredeti állapotához, hogy hamar meg hamar megjavuljon, hát nem tudom, és, és még azt is jelenti, hogy azt is jelenti, hogy valami rugalmas. Hát én kérném, hogy Taylor úr legyen rugalmas, és ne keverje ide bele a resilience szót. Foster asszonynak azt tudom mondani, hogy igen, valóban az EU zsargon nehéz, annak az alkalmazása nem egyszerű, de azt hiszem, hogy sikerült nekünk egy olyan eredményt produkálni, amelyet talán a kollégáink többsége el tud majd fogadni. És akkor ez az integrált szó és az ezzel kapcsolatos vita, illetve ez a kérdés, amit képviselő asszony is felvetett. Szerintem ez nagyon teoretikus vita lenne, ha ebbe belemennénk. A módosító esetében, ahol az integrált szó szerepel, ott már eleve egy változtatásról volt szó, úgyhogy tényleg nagyon nehéz megfelelőképpen megfogalmazni mindent. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és köszönöm a támogatásukat. Kösz, elnök. Hát, tehát most már érti Taylor úr, ugye, hogy itt nem a szivárvány színeiről van szó, amikor kékről beszélünk. Nem, elnök úr, most már értem, és persze, természetesen értem, hogy a növekedés és a ellenálló képesség, vagy a, vagy a, vagy a talpraállás képessége között nagy a különbség. Hadd mondjak ugyanakkor még valamint, amit valamit elfelejtettem mondani. Szeretném megerősíteni, hogy a 62-est és a, 60, a 76-os módosított visszavonjuk. És Hát, hogyha mások is, ha a jelentéstevő úr is tudna egy kis rugalmasságot tanúsítani holnap a szavazás alkalmával, az nagyon jó lenne. Elnök, a szavazást tehát holnap tartjuk, és a júniusi plenáris ülésre kerül majd a jelentés. Hát látja, Taylor úr, az a baj, hogy az ember túl sokat akar elolvasni, és mindent meg akar érteni, amiről szavaz. Következő rendi pontunk az európai turizmus. Fed, úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani a kollégáknak a nagyon sok módosító indítványért. Több mint 250 módosítót kaptam, és ezek teljes mértékben megfelelnek a jelentésem különböző aspektusainak. Külön köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek, akik a munka során nagyon sokat segítettek, megpróbáltuk figyelembe venni az összes frakció, összes, frak, összes módosítóját. Már az első eszmecsere során néhány héttel ezelőtt nagyon sok kollega felvetette azt, hogy hogy a szubszidiaritás elvét túlságosan is aláhúztuk ebben a szövegben. Én azt hiszem, hogy ez a szöveg, ez a dokumentum teljes mértékben megfelel a szerződés 195-ös cikkének, nevezetesen, hogy az Európai turizmus fejlesztése egy új stratégiája az Európai Uniónak. Természetesen nem akarok a több mint 250 módosítóról most részletesen szólni, de vannak olyan bekezdések, amelyekhez kiegészítéseket kaptunk, és részben el is fogadtuk azokat, vagy pedig kompromisszumos módosítók formájában próbáltuk meg a különböző javaslatok tartalmát bevenni. Elsősorban például vannak olyan módosítók, amelyek mm, például a fogyatékossággal élőkkel foglalkozik, aztán a 2020-as stratégiával, hogy hogyan lehet megvalósítani a különböző célkitűzéseket az idegenforgalom terén. Ezzel a témával most a bizottság is nagyon sokat foglalkozik. Számos olyan akció indul, amelyeket mi is szeretnénk támogatni, mert mindenképpen fejleszteni kell az idegenforgalmi stratégiát. Vannak olyan módosítók is, amelyek ismételnek bizonyos olyan elemeket, amelyek már benne vannak a szövegben. Még ezen a héten kolleg, a kollégáimmal találkozni fogok, és megtaláljuk a, azt a megoldást, hogy hogyan lehetne kompromisszumos szövegekbe bevenni a különböző javasolt témákat. Foster kollégával is tárgyaltam, voltak problémáink az angol fordítás terén. Remélem, hogy majd tisztázhatjuk a titkársággal és a fordítási szolgálattal a problémákat, tehát tisztázni szeretnék mert állítólag voltak problémák, amelyek miatt a módosító indítványokat nem tudták egyesek benyújtani. Szeretnék, szeretném felhívni a figyelmet néhány lehetséges témára, lehetséges kompromisszumra, olyan témákra, amelyek érdeklik a kollégákat. Itt először is a vízumokat illetően, az idegenforgalmi vízumok területén láttuk azt, hogy vannak bürokratikus akadályok még mindig, elsősorban a feltörekvő országok terén. Teljes mértékben egyetértünk az elvi dolgokkal. Bizonyos módosítók azt javasolják, hogy e témával foglalkozzunk többet, és reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben megtaláljuk a kompromisszumos megoldást. Aztán néhány nagy nemzetközi esemény felhasználása arra, hogy Európában fejleszünk a turizmust, és felhívjuk egyáltalán Európát a a világban. Aztán a 16-os bekezdéssel kapcsolatosan van egy fontos kérdés. Mi minnyáján szívünkön viseljük a különböző lébeleket, a különböző címkéket, címkézést, a minőségi címkéket az európai idegenforgalmon belül is. Például a bizottságnak ugye a közleményében volt egy javaslat egy speciális címkét illetően, ami a fenntarthatóságot biztosítaná hosszú távon, mert a fenntarthatóságnak a minőség egyik fő elemévé kell válnia, a jövőben. Sok esetben bizonyos címkézések káoszt jelentenek mind az idegenforgalmi ügynökségek, mind pedig a turisták szintjén. Éppen ezért azt hiszem, hogy a, arra van szükség, hogy a jól érthető címkéket támogassuk. A 18-as bekezdéssel kapcsolatosan és a 111-es módosítóval kapcsolatosan, amelyet Simpson elnök úr teljesztett be, a szállodákkal kapcsolatos problémákra utalunk. Köszönetet mondok azoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak a közlekedés és az idegenforgalom témájához. Én már a múltkor is elmondtam, hogy ez egy olyan aspektus, amelyet mindenképpen fejleszteni kell, és sok módosítót kaptam ezzel kapcsolatosan, például az, hogy hogyan lehet összekapcsolni a hátrányos helyzetű térségeket, például a közlekedés szempontjából azokkal, amelyek kedvezőbb térségek. Aztán van egy másik vita, ez pedig a szociálisan szociálisan támogatható turizmus, például a Calypso program, ugyanis sokan úgy gondolják, hogy pozitív eredmények születtek a program első éveiben, és egyesek azt kérik, hogy az ilyen típusú tapasztalatokat, programokat terjesszünk ki harmadik országokra is, nem csak a 27 tagállamra. Én úgy gondolom, hogy 2011-ben mindössze másfél millió összeg áll rendelkezésre a Kalipszó program megvalósítására, és éppen ezért óvatosnak kell lennünk. Újabb eszközökre lenne szükség annak érdekében, hogy a Kalipszó program tovább folytatódhasson a tagállamokban, de azt látjuk, hogy a költségvetés elég szoros, és nem teszi lehetővé bizonyos területeken a fejlődést, és harmadik országok felé nyitni, talán túlságosan gyors lenne. a zárnám, elnök úr, hogy mennyire frontos a Brand Europe témája, tehát az európai márka témája. Teljesen egyértelműeknek kell lennünk, itt arról van szó, nem valamilyen specifikus területekről van szó, hanem ö, harmadik országok felé, feltörekvő országok felé ö, lenne fontos az európai márkát mindenképpen előtérbe helyezni. Európa fontos az idegenforgalom szempontjából harmadik országok számára is. Végül pedig vitára bocsátanék néhány témát, például a turisták, jo- a turisták jogaival kapcsolatosan fontos védeni a turisták jogait, de itt is óvatos lennék, ugyanis a mi szakbizottságunk ban mindenképpen a lehető leggyorsabban meg kell arról egyezni, hogy mit is szeretnénk elérni. Már régóta kérjük a turisták jogaival kapcsolatos rendelkezések megvalósítását, és ami a szállodák, a kempingek, a turisták közötti különböző problémákat illeti, mindenképpen tisztázni kell, hogy mi is a turisták jogai. Jelenleg nagyon sok területen nincs rendezve ez, és nagyon nehéz, azt hiszem, ezt a célkitűzést megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Fidanza. Danielis eh, úr, a szocialisták részéről nyolcan jelentkeztek egyébként hozzászólásra. Kérem, hogy mindenki legyen rövid. Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Firanca kollégánk Minden fontos kérdéssel foglalkozott ebben a jelentésben. Nagyon szépen, szeret, nagyon szépen köszönöm neki ezt a munkát. Ez egy fontos munka, mind minőségileg, mind pedig mennyiségileg, és nagyon jó volt az együttműködésünk is Fidanca kollégával, csak úgy, mint az árnyék jelentéstevővel. nagyon jól együttműködtünk, és látjuk is, hogy milyen számos, nagyszámú módosítóindítványt indítványt nyújtottunk be. Ez egy nagyon bonyolult dokumentum. A módosítók lényege kiegészítő jellegűek, nem vonják kétségbe a jelentés főbb irányelveit. Szeretném aláhúzni azt, hogy a közös módosít fotóink nagy része arról szól, hogy szükség van támogatni pénzügyi eszközökkel is az idegenforgalom fejlődését. Támogatni kell a programokat az idegenforgalom területén, valamint új típusú, új formákra van szükség az idegenforgalomban. Továbbá a már létező lehetőségeket is fedezteni kell, a tagállamok között fejleszteni kell az együttműködést a turizmus területén, valamint arra is szükség van, hogy egyszerűsítsünk a vízum kiadásokon, elsősorban feltörekvő országokból jövő turisták számára kell a vízum kiadásokat könnyíteni. Nagyon ambiciózus céljaink vannak az idegenforgalom fejlesztése területén. Azt hiszem, hogy ezt a, ez a munka sikeres lehet. Utalnék arra is, hogy nagyon érdekes módosítókat nyújtottak be a kollégák a különböző frakciókból. Köszönöm szépen. Elnök úr, én azzal szeretném kezdeni, hogy Carlo Finanza jelentéstevőnek gratulálok, mert nagyon nagy kompetenciával foglalkozott ezzel a szöveggel, és nagyon jó módszerrel kezdte el ezt a munkát nem ijedt meg a nagyszámú módosító indítvány miatt sem, ugyanis ez, ez mind azt jelzi, ez a sok módosító azt jelzi, hogy milyen nagy az érdeklődés a téma iránt. Az első alkalom, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépése óta ilyen mm, lehetőségünk nyílt. Spiros Danelis kollégának is szeretnék köszönetet mondani. Azt látjuk, hogy milyen nagy volt az egyetértés az árnyékjelentés tevőkkel is. És ez is azt jelzi, hogy az Európai Unió jövője, jövőjét egyre inkább a pozitív fejlődés jelenti majd a gazdaságban és az idegenforgalomban is. Hogyha folytatjuk ezt a munkát, ezen az alapon, ezen a dokumentumon, azt hiszem, akkor az európai jövő fejleszthető lesz szociális területen is, csak úgy, mint más kontinenseken azt hiszem, hogy a turizmus, az idegenforgalom egy olyan dolog, amelynek a bonyolultságát nem csak most kell, hogy lássuk, de ennek vannak a jövőre is nagy kihatásai. Éppen ezért fontos a parlamenti tevékenységünk is ezen a területen. Ugyanis látjuk azt már a jelentésből is, és a módosítókból is, hogy mennyire nagy az érdeklődés a téma iránt. A stratégia hosszú távon fontos minden európai intézmény számára. Először is azonban az is el szeretném mondani, hogy az eredeti szöveghez képest vannak olyan elemek, amelyek javítanak a szövegen. Például a bevezetésben azt látjuk, hogy az idegenforgalom egy rendszert jelent. Egy rendszert, amely a más régi, hagyományos rendszereken túl megy. Új ö, ágazatok lépnek be az idegenforgalomba. És azt gondolom, hogy nagyon fontos a bizottság részéről is a pozitív, integrált idegenforgalmi politika bevezetése 2012-től, ahogy láttuk, az integrált tengerpolitika bevezetését. Tudjuk azt, hogy a szezonalitás az hátrány lehet bizonyos területeken. Aztán van egy másik fontos dolog, olyan politikák létezése, amelyek eh, mindenképpen fontosak lehetnek a hátrányos helyzetű és a kedvezőbb helyzetű térségek között. Itt akkor le is állnék, eh, majd visszatérünk még a vitára. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében Krapol asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagyszámú módosító indítvány Fidanza úr jelentéséhez mindenféleképpen rámutat arra, hogy az idegenforgalom nagyon fontos és érdekes ágazat az EU számára. Nagy kihívással állunk szemben. A módosítók alapján ugyanis most meg kell próbálnunk egy konzisztens, következetes jelentést elfogadni ami az Európában az idegenforgalom területén hozandó lépéseket illeti. A szerződés 195-ös cikke is ezt várja tőlünk. A mi frakciónk neve, nevében készek vagyunk a jelentéstevővel együttműködni a kompromisszumos módosítók kialakításán. Már említette, hogy ő is tárgyalni akar velünk. Rövid leszek. Azokra a pontokra szeretnék most csak összpontosítani, amelyek számukra különösen fontosak a jelentésben, és amelyek több módosítóból is visszaköszön más frakciók részéről is. Így például a minőség és a fenntarthatóság. Néhány héttel ezelőtt itt a parlamentben egy szemináriumot szerveztem az idegenforgalom témájában, flamand szempontból igyekeztem bemutatni Flandria bevált gyakorlatait. Nyilvánvalóvá vált, hogy a minőség és a fenntarthatóság mindenféleképpen integrált megközelítést igényel, ahhoz, hogy mindenki számára nyertes legyen a játszma és ez vonatkozhat más tagállamok régióra is, ami a fenntarthatóságot illeti. Meg vagyok győződve, hogy ezek nagyon fontos pillérét képezik a jövő idegenforgalmi politikája szempontjából, ami hozzáadott értéket jelent az EU számára. Minőségi szempontot kell alkalmaznunk, és nagyobb figyelmet szeretnék fordítani az általam benyújtott és a fenntarthatóságra vonatkozó módosítókra, így a 175-ös, 178-as, és ezek jobb koordinációt is feltételeznének a bizottság különböző főigazgatóságai között. A szerződés 195-ös cikke egyértelműen fogaz, és ezt én a módosítókba is bevettem. Finanza úr, Fidanza úr említette, hogy a jelentésnek konstruktív megoldást kell kínálnia a védjegy problémára is. Végezetül pedig a legutóbbi ülésen is említettem, hogy létre kéne hozni a az utazók, a turisták jogait tartalmazó kártát. Ezt a 75-ös módosítomban említem. A turisták jogai, illetve az utasjogok számos egyéb módosítóban is előfordulnak, tehát szerintem ezt pozitívan kéne megközelíteni, elnök. Köszönöm. Foster asszony, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Fidanza úrnak a jelentését. Rengeteg módosító született az előző eszmecserét követően, és fontos, hogy a jelentést a legfontosabb területekre összpontosítsuk, hegyezzük ki, erre törekedtünk. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, hiszen szűkös az időnk. Úgy gondolom, hogy mindannyian felismerjük az idegenforgalom jelentőségét gyakorlatilag minden tagállamban. És igen, összetett ágazatról van szó, hiszen számos területet érint az utazást, szállodákat, egyebeket. Tehát nagyon fontos, hogy óvatosan járjunk el a jövőre nézvést. Az Egyesült Királyságban például az idegenforgalom gyakorlatilag szétforgácsolódott Skóciára, Walesre és Észak-Írországra. Úgyhogy most, hogy európai európaita részletekkel foglalkozzon, vagy az idegenforgalom mikro kezelésével? Ezek nagyon fontos kérdések, amelyeket figyelembe kell vennünk. Itt nyilván nem zárjahatjuk ki az együttműködést és egy sor egyéb dolgot. Tehát üdvözöljük még egyszer elméletileg vagy elvileg a jelentés, és számos módosító igen hasznosnak mutatkozik. Viszont itt nagyon fontos, hogy a módosítások kapcsán elkerüljük, hogy saját országunkat próbáljuk reklámozni. De hát azt hiszem, hogy ez azért eh, részben elkerülhetetlen is. Ebben az ágazatban a KKV-k nagyon nagy szerepet eh, játszanak. Ők már így is úgy érzik, hogy túl vannak szabályozva. Úgyhogy jó lenne, hogyha itt most nem eh, ragadtatnánk el magunkat, mert a KKV-k végül is a mi gazdaságaink motorja. A bizottságnak az akciótervét a legfontosabb területekre kellene összpontosítania, a terhek csökkentésére, az innovációra, és jó lenne, hogyha egy konkrét idő vagy ütemtervet is kapnánk a bizottságtól, és tartalommal szeretnénk feltöltve látni az egyes akciókat, intézkedéseket. Még röviden a címkézéssel kapcsolatosan szerintem körültekintőnek kell lennünk, hiszen a tagállamokban vannak címkézési eljárások, folyamatok, és lehet, hogy az euró címke jó ötlet, de ezt azért még alaposabban körbe kéne járni. és nem szeretnénk, hogyha összezavarnánk ezekkel a címkékkel akár az ágazatot, akár a fogyasztókat. Ha megnézzük a munkahelyeket, a képzést, a gyakornoki időt, ezek is nagyon fontos kérdések, és itt célszerű lenne más tapasztalatokat is figyelembe venni, akár más országokból, vagy a világ más részeiről. És legvégezetül a vízumokról is szó esik. Ami nem csak a turizmussal vagy az idegenforgalommal függ össze, ez a bűnözéssel, a belbiztonsággal és egyéb dolgokkal is összefügg. A tagállamok talán javíthatnának saját eljárásai, nem kell feltétlenül az EU-nak eldönteni, hogy melyik országnak kell vízumkényszert, vagy melyik országgal szemben kell vízumkényszert alkalmazni, vagy nem ami pedig a szervezett utakat szabályozó irányelvet illeti, ez szintén említésre került. Végezetül a kalipszóval kapcsolatosan úgy gondolom, hogyha a tagállamok saját programmal akarnak rendelkezni, saját pénzüket akarják az idegenforgalomra fordítani, ez jogukban áll. Egy millió eurót alokált a 2009 óta, és mindjárt be is fejezem, elnök úr. Tehát érdekes lenne tudni, hogy itt most az EU fizet embereknek nyaralást, vagy miről is van szó. Talán jó lenne erről is hallani, hiszen a tagállamoknak kell erről döntenie. Még egyszer összességében köszönöm a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, és az Európa európai hajózási tanács is ennek jegyében került megszervezésre, amit én vezettem. Köszönöm szépen. Pegrandes úr. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Financa úrnak a munkájáért. Én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon fontos dokumentumról van szó, Európa szempontjából, a tagállamaink szempontjából. Az forgalom nagyon fontos gazdaságaink számára, és lehetővé teszi a különböző kultúrák fejlesztését is mi is nyújtottunk be módosító indítványokat, amelyekkel szerettük volna kiegészíteni a jelentéstervezetet. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta lehetővé vált, hogy mi is fontos szerepet játszhassunk a nemzeti politikáinkkal, és az idegenforgalom egy hozzáadott értéket jelenthet Európa számára mi teljesen nyitottak vagyunk a szociális idegenforgalom terén is, a hátrányos és nehézségekkel élő térségeket fejleszteni kell, figyelembe kell venni ezeket a térségeket. A Balári szigetekről jövő kollégám már elmondta, hogy mennyire fontos turisztikai központ a Baleári-szigetek, és lehetővé teszi az itteni turizmus, hogy Európa idegenforgalmát is fejlesszük. Köszönetet mondok még egyszer a jelentéstevőnek természetesen az, hogy ilyen ambiciózusak vagyunk, ez lehetővé teszi a munkánk fejlesztését. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a jelentését. A Lisszaboni szerződés új hatáskörrel ruházott fel minket, és a tagállamokban felmerül, hogy miért van erre szükség. Hát eddig is volt idegenforgalom, miért kell ezt EU szinten szabályozni Németországban, ezt többen megkérdezték. Nagyon fontos, hogy Európa számára bizonyos területeken, ahol más jövedelemforrás nincsen. Az idegenforgalom igen komoly gazdasági tényező, és tovább kell fejleszteni. Ugyanakkor, ha különböző régiók közötti versenyt megnézzük, az is fontos, másrészt pedig Európa, mint utazási cél is jobb ban pozícionálható lenne kifelé, a külvilág felé. Én úgy gondolom, hogy észszerű ezekről a dolgokról elgondolkodni, és megragadni a lehetőséget, hogy mi a közös az idegenforgalomban, mennyiben sokrétű az idegenforgalom Európában, Ezeket tehát meg lehet vizsgálni, illetve azt, hogy a címkézés területén mit lehet tenni, hogyan lehetne egységesíteni, hogyan tudnánk a tapasztalatokból tanulni, hogyan tudnánk a bürokráciát csökkenteni, mint ahogy ez elhangzott, itt a KKV-k igen fontos szerepet játszanak ebben az ágazatban. Mindenki tudja, hogy a Romantic Hotels mit jelent, mint címke. Az Egyesült Királyságban a National Trust címkével rendelkező szálláshelyek általában kastélyokat jelent, vagy Spanyolországban is vannak speciális címkék. Ha ezeket valahogy egyesítenénk, ez az Európába utazók számára megkönnyíteni az eligazodást, és végül is ezt szeretnénk, hogyha Európában az idegenforgalom vonzó lenne az EU-n belül, illetve kifelé is, és lehet, hogy ez egy nehéz feladat, de még egyszer köszönöm az elvégzett munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Fidanca úrnak köszönetet mondani, és elismerni a jelentését. Igen, komoly szakértelem, illetve szenvedélység húzódik meg benne, és nagy érdeklődés nyilvánul meg, nyilván mindenütt az idegenforgalom iránt, ez egy nagyon fontos ágazat. Sok minden elhangzott, már éppen ezért csak röviden néhány pontra szeretnék összpontosítani. Jó lenne, hogyha nem veszítenénk szem elől, hogy itt egyes módosítók a nemzeti rendezvényekre is utalnak. Ezeket európai szempontból kellene vizsgálni. Ami pedig az egészségügyi turizmust illeti. A jövőben a demográfiai tendenciák tükrében ez a terület tovább fog bővülni. Az egészségügyi idegenforgalom tekintetében nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló ellátási költségeket hogyan kezeljük. Én úgy gondolom, hogy a különböző szakpolitikákat jobban össze kéne hangolni. Hol látok előnyt, vagy hozzáadott értéket, mint ahogy az, előző, az elmúlt hetekben született egy dokumentum az Ardennekre vonatkozóan, ez négy országot érint. Ezen a területen is szerintem az európai idegenforgalmi politika hasznos lehet. Ami pedig a munkahelyteremtést illeti, teljesen támogatom mindazon módosítókat, amelyek a foglalkoztatást érintik, épp úgy, mint eh, ahogy fontosnak tartom az idegenforgalomban a szak képesítés, illetve a szakképzés eh, szerepének erősítését. Szánome úrnak adom meg a szót két percre. Szánome asszonynak. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy én is csatlakozzam a jelentéstevőnek gratulálók sorához, nagyon jó munkát végzett. Új témáról van szó, és nagyon bonyolult témáról van szó. Európáról, mint első számú idegenforgalmi célpontról beszélünk a külső országok szempontjából, és ehhez hozzátartozik a vízumpolitika megkönnyítése és egyszerűsítése is. Szeretném aláhúzni, hogy szükség van a régiók közötti szisztematikusabb és szorosabb együttműködésre is, hiszen nem csak versenyezni kell eh, a régióknak egymással, hanem együtt is kell egymással működniük. Az is jó ötlet lenne, hogyha új célcsoportokat próbálnánk meg meghatározni, például a szociális turizmus, a fogyatékossággal élők turizmusa lehetne ilyen téma. Foster asszonyal is egyetértek abban, hogy mennyire fontos a KKV-k támogatása. illetve annak, el, annak elismeri, a kölcsönös, a képzettsége kölcsönös elismerése is nagyon fontos, hiszen nagyon sok olyan KKV van, amely a nők és a fiatalok számára a legfontosabb és elsődleges munkahely. Um- a 172-es módosítóval kapcsolatosan szeretnék szólni, és ez ugye nem tőlem származik, Sajnálom, de ez egy kiváló módosító, hiszen arra szólítja fel a bizottságot, hogy a regionális együttműködést elősegítsük, és hogy a fenntartató környezetbarát idegenforgalmat erősítsük Európában. Nem én vagyok a szerzője, de nagyon jó ez a módosító, és regionális, illetve nemzeti szinten is. Remélem, hogy igazam van nincsen túl sok ker, kerékpár út. Körülbelül tehát ezt a hálózatot is fejleszteni kéne, hogy az egyes kultúrákat jobban össze tudjuk kapcsolni, az egyes regió, régiókat. Különösen olyan régiókra gondolok, ahol az idegenforgalom az egyetlen egy lehetőség. Tehát a regionális, nemzeti és európai szintet az az, amit én különösen fontosnak tartom, hiszen itt a képviselőként nem csak a regionális hálózatokra kell gondolnunk, hanem az európaira is. Látom, hogy Gros úr is bólogat. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Strauss. Very good. Gracias, eh, señor presidente. Efectivamente, lo primero. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Fidanca úrnak a kidolgozott jelentésért. Nagyon aktuális ez a jelentés, minden téma nagyon aktuális, és semmit nem felejtett el Fidanca úr. Ahogy Luis de Grandes kollégám már elmondta, én is, és minnyáján benyújtottunk számos módosítót és mindenképpen jó szándékú módosítóink vannak. Foglalkozzunk például a KKV kérdésével az idegenforgalom mm, terén, mert mindenképpen hozzá kell juttatni a KKV-kat is a különböző idegenforgalmi programokhoz. Fontos az információ, fontos az élethosszig tartó oktatás, fontos az elektronikus kereskedelem, és a belső piacon fejleszteni kell az elektronikus kereskedelmet. A védjegyet illetően, az európai védjegyet illetően Virenca úr teljes mértékben világos volt, ne, nemzeti szintű védjegyeket képzelhetünk el, és tanulmányozni kell azt, hogy ö, milyen védjegyek legyenek, hogy ne legyen túl sok védjegy, és így tovább. Harmonizálni kell az összes létező rendszert, az infrastruktúrákat, a szállás lehetőségeket, ahogy elhangzott. Fontos ez a harmonizációs munka Európában. Továbbá, ami a szezonális jelleget illeti. Az idegenforgalomban ez különösen fontos. Úgy gondoljuk, hogy meg kell erősíteni a már létező rendszereket is. Grandes úr a Baleári szigetekről jön, és elhangzott, hogy mennyire fontos például a közlekedés fejlesztése, hogy a szigeteket könnyebben megközelíthessék a turisták. Arra is utalunk, hogy egy olyan stratégiára van szükség, amely feleszti a tengeri politikát, a tengeri stratégiát, valamint a tengerpartok mentén a forgalmat. Végül pedig azzal zárnám, hogy a strukturális alapok fontosak az idegenforgalom szempontjából is, és a rendelet szól arról is, hogy átsoroljunk, átcsoportosítsunk bizonyos területeket. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Taylor úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Öt módosító indítványt adtam be a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó lag azt tudom mondani, hogy szeretnék, hogyha minél jobb hozzáférésük lenne minden területhez, és ez egy hosszú távú terv kell, hogy legyen. Nagyon érdekes, ugyanis ha például a turizmuson belül megnézzük az állatkerteket, 3500 állatkert van a tagállamokban, és ezek közül több száz van, amelyek engedély nélkül, szabályozás nélkül működnek, és ez bizony a közbiztonságra és az állat jólétre jelent veszélyt. Úgyhogy e, szeretném hogyha ez ellen tennénk valamit. Örülök neki, hogy a Brit Utazási Irodák Szövetsége erre is figyelemmel van, és egy magatartási kódexet alakított ki. A javasoljuk a bizottságot, hogy gondolkodjon el egy ugyanilyen javaslaton. Van még egy téma, ami folyton fölmerül, ez pedig a turizmusra szánt erőforrások kérdése. Foster asszony elmondta, hogy a brit kormány támogatja a turizmust. Hát nagyon érdekesen mód, mutatják meg a támogatásukat, ugyanis a mi regionális turizmusunkra szánt összegeket 25%-kal megkurtították. Ezt a dokumentumot ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a 245-ös módosítom a bizottságot arra kéri, hogy világos menetrendet és világos részletességgel magyarázza el, hogy a turizmussal kapcsolatos projekteket a bizottság hogy kívánja támogatni. A turizmus elhanyagolása olyan régiókban, ahonnan például én is érkeztem, pontosan ez az, az angliai kereskedelemmel kapcsolatos legnagyobb probléma. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, szeretnék én is, szeretném én is köszönetemet kifejezni Fidánza úrnak, különösen a 111-es módosítóval kapcsolatos támogatásával kapcsolatos, amely a tűzbiztonságról és az ezek kapcsolatos alkalmazottak kiképzéséről szól. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen voltak olyan tragédiák, amelyek Európai Uniós polgárokat érintettek, gyermekek mérgezéséről, füstmérgezéséről volt szó, úgyhogy tényleg nagyon fontos, és egy turisztikáról szóló jelentés nem lenne igazából teljes, hogyha nem tennénk erről is jelentést, illetve arról, hogy a 170-es mennyire fontos támogatandó kérdés. Az elmúlt években a turizmus mindig csak az aranypartokra koncentrált, és Ugye hát azért sokkal több van Európában, mint hegyvidék és aranypart. Nagyon-nagyon gazdag kulturális és ipari hagyományokkal rendelkezünk, az ipari forradalom bölcsője vagyunk, és ezért nagyon jó, hogy az ipari hagyományok is említésre kerültek a jelentésben. Fidanza úrnak nagyon köszönöm a munkáját. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kellemes húsvétja lesz, mivel hogy az összes több mint 200 módosítót át kell, hogy módosítón át kell rágjam magát, és egyszerűsítenie kell ezt az egészet. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Fidánza úr jelen, jelentésének jelenlegi változatát. Nagyon sok javaslatunkat támogatott, és sok mindent hozzáadott. Nagyon sok képviselő rengeteg módosítót nyújtott be, új javaslatokkal éltek, tehát nagyon fontos, hogy mi is éljünk azzal a kéréssel, hogy legyenek prioritások, hogy tényleg csak a legfontosabb dolgok kerüljenek bele a jelentésbe osztjuk az, egyetértünk az önök legfontosabb két célkitűzéseivel. A Lisszaboni szerződés teljes tiszteletben tartja a szubszidiaritást, és olyan, olyan fellépéseket kell támogatnunk, amelyek a nemzeti fellépéseket tudják koordinálni és hatékonyabbá tenni. Olyan, olyan fellépéseket támogatunk, amelyek hozzáadott európai értékkel rendelkeznek egyetértünk abban, hogy a turizmus támoga, turizmusnak együtt kell működnie a többi politikával, szakpolitikával és az európai gazdasági fejlődéssel is össze kell, hogy függnie, és tiszteletben kell tartanunk a fenntarthatóság, illetve a minőség követelményét, amely tulajdonképpen az, ugyanak az éremnek a két oldala, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetben nem szabályozhatjuk közvetlenül a turizmust, ez tilos a Lisszaboni szerződés értelmében, úgyhogy szeretnénk azt is elkerülni, hogy a már meglévő meg szakpolitikákat túl szabályozzuk. Szeretnénk, hogy ugyanakkor, hogyha a KKV-k működését ösztönözni tudnánk a turisztikai területen is. A címkékkel kapcsolatban együttműködünk az ipar, az ágazat képviselőivel és más szervezetekkel is, olyan tagállamokkal, amelyek alkalmazzák már ezeket a címkéket. Szeretnénk elkerülni, hogyha ezen a téren megkétszer megszereződő, megduplázódás lépne föl. Kalipszóval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezen keresztül a szezonon kívüli e, turisztikát és együttműködést, nemzetközi, nemzetközi együttműködést ösztönözzük. E, konkrétan közvetlenül nem fogjuk ezeket a, ezeket a tevékenységeket finanszírozni. Ugye tudjuk, hogy milyen előkészítő intézkedések vannak, hogy milyen célcsoportjaink vannak ezzel kapcsolatban. Megpróbáljuk az észak-déli, kelet-nyugati nemzetek közötti együttműködést, tagállamok közötti együttműködést ösztönözni, hogy ezek a turizmussal kapcsolatos cserék kicsit aktívabban létrejöhessenek Úgyhogy csak röviden összegezve azt szeretném mondani, hogy tényleg nagyon fontos, amit elnök úr említett, az ipari hagyományok, nagyon fontos része ez a turisztikai stratégiának, és biztos tudja elnök úr, hogy, hogy az ipari hagyomány témája külön kiemelt téma lesz, és szeptember végén majd ezzel kapcsolatban születik egy külön dokumentum. Köszönöm szépen tehát mindenkinek a munkáját, és természetesen rendelkezésre állok mindenkinek, amennyiben kérdés vagy egy kicsit részletesebb kifejteni való lenne. Elnök, köszönöm szépen, Fidanza úr kíván-e re- reagálni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az elkövetkezendő napokban még kontaktusba lépek majd a kollégákkal, akik nyitványokat terjesztettek be, mert most nem tudok mindenkinek válaszolni, és természetesen a kompromisszumos megoldások is azt segítik elő, hogy jobb legyen ez a dokumentum. Prépolsz kolléganő és nyújtott be néhány olyan módosítót, amelyek fontos témára utalnak, nevezetesen, hogy hogyan lehetne a warning eljárást felgyorsítani. Nevezetesen itt olyan országokba való utazásról van szó, amelyek politikai szempontból veszélyesek, ahol polgárháború folyik, vagy éppen természeti katasztrófa sújtja az adott országot. Tehát fontos a turisták számára tudni, hogy mely országok azok az országok, amely, ahová nem igazán jó elutazni. Aztán vannak olyan témák, amelyekkel kapcsolatosan sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség, sokkal több információra van szükség, például a turisták jogaival kapcsolatosan, aztán a különböző turisztikai szolgáltatások felhasználóival kapcsolatosan a turistának minden területen meg kell találnia a jogainak megfelelő orvoslatokat. Tovább kell fejleszteni specifikus területeket is az Európai Unión belül, és együtt kell működni a különböző területeken, ahogy Kolmucákos kollega is említette. Ami a címkézést illeti, azt hiszem, hogy a bizottság válasza lényegében kimerítő volt. Mi is szeretnénk egy olyan akkreditációs rendszert létrehozni, amely önkéntes a tagállamok részéről. Már négy ország alkalmaz egy védjegyet, egy címkét, amely a minőséget biztosítja. A kritériumok elég hasonlóak a különböző országokban, és azt hiszem, hogy más tagállamokban is közös kritériumok alapján lehet bevezetni ezt a rendszert. A különböző vállalatok, ágazatok, KKV-k kialakítottak már új rendszereket, amelyek pozitív sikereket hoztak. Azt hiszem, hogy a szövegben utalunk arra is, amiről Grandes képviselő beszélt, a különböző távoleső területek, periferikus területekkel kapcsolatosan hozzáadott értéket jelentenek bizonyos térségek idegenforgalmi szempontból, és nem csak a versenyképességet kell biztosítani a különböző térségek között, hanem biztosítani kell az együttműködést is, ami pedig az e-kereskedelmet, valamint az élethosszígtartó tanulást illeti. Ezek is olyan területek, amelyeket pozitívan értékelünk, csak úgy, mint azokat a módosítókat, amelyek fejleszteni kívánják a közlekedést a szigetek között. Mindenképpen meg fogjuk találni a megfelelő szöveg, megszövegezést arról, hogy hogyan lehet az idegenforgalmat és a fenntarthatóságot összekapcsolni lesznek eh, e témában is kompromisszumos módosítók. Foster kolléganő is beszélt a Kalipszó programokról. Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője már válaszolt a kérdésére. Remélem, hogy semmit nem felejtettem el, de az elkövetkezendő napokban, ahogy mondtam, eh, egyenként fogok a kollégákkal találkozni és nagyon szépen köszönöm a pozitív hozzájárulást a munkámhoz. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, Fidanza úr. Emlékeztetőül a bizottságunk májusban szavaz, és a plenáris a második júniusi ülésen, tehát a mi bizottságunk május másodikán, a plenáris pedig június második felében. Ezzel akkor tulajdonképpen a mai napi rendünk végére értünk, 5 percet tartunk, és akkor a koordinátorok ülésével folytatnánk. Köszönöm mindenkinek, hogy tartotta az időt, hiszen három eléggé tetemes vitát kellett lebonyolítani, és még így is maradt pár percünk, úgyhogy köszönöm az együttműködést.